sobre coches de pasajeros. Egy másik véleményről is. A személygépkocsikról a néppárt kapta ezt a véleményt, és volt még szó egy harmadikról is. Az Európai Parlament álláspontja az Európai Parlament székhelye kapcsán egy, az egy székhely kérdés. Az ECR kapta meg ezt jelentéstevőként, ők vannak ugyanis soron, de természetesen először is meg kell várnunk azt, hogy az AFKO szakbizottságbéli kollégák mit döntenek, mielőtt az ECR-nek, az ECR-re bíznánk ezt a témát. És még egyszer szeretném elmondani, ez az AFKO véleményétől, az AFKO szakbizottság döntésétől függ. Tegnap a továbbiakban szó esett a spanyolországi útról is, a galíciai utazásról. December 13-a Pullman úr lenne a delegáció vezetője. Ő azt kérte, hogy előbb ejtsük meg ezt az utazást. Tehát a galiciai utazás kapcsán beszéltünk a különböző programpontokról, és utána döntöttünk arról, hogy kik legyenek a delegáció tagjai, kik utaznak el hivatalosan, és kik lesznek kísérők, és döntöttünk arról, hogy mielőbb üljenek össze ők is, hogy a program egyes elemeit meghatározok közelebbről. Miranda asszony és Bulán úr is itt van. Hozzájuk is lehet fordulni. Ezzel és hát fontos lenne mielőbb konkrét dátumot meghatározni az egyes programpontok vonatkozásában. Posztanáru kolléga azt kérte, hogy találkozzunk Vigo polgármesterével a néppárt kérésére, A kérés az volt konkrétan, hogy a Vigo környékbeli összes polgármesterrel találkozzon a delegáció, ebbe bele is egyeztünk, tehát mindannyiukkal találkozni is fogunk. Margaret, parancsolj! Azt hiszem, hogy még eddig nem döntöttünk konkrétan ebben a kérdésben. Ön azt mondta, hogy legyen ez nyitott ez a kérdés egészen a koordinátorok következő üléséig, ha jól emlékszem. Margaret, normally we would already have come. Margaret, no, normális esetben már vissza is jöttünk a koordinátorok következő üléséig. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a delegáció majd összeül, és a résztvevők fogják majd véglegesíteni a döntést, hogy mikor és hogyan találkoznak majd a polgármesterekkel, de hát először még meg kell tudnunk azt, hogy ők ráérnek-e egyáltalán, és így tovább, de hát ezért született az a javaslat, hogy a delegáció tagjai találkozzanak. Az én félelmem az, hogy a, a szakbizottság tagjait cserben hagyjuk végül, én ettől tartok. Elnök, köszönjük szépen Margaret, amiért tisztáztad a helyzetet. A spanyolországi látogatás a partmenti vidékekre vonatkozó szabályok tárgyában, Vertman asszony épp most érkezik, ő kérte, hogy legyen egy ülés, erről a szabályozásról eleget is tettünk ennek a kérésének, és aztán lesznek más egyéb tényfeltáró utak is, Görögországba például hulladékkezelés ügyében Szalafrakosz úr, aki ma ugyan nincs itt, ő azt kérte, hogy az időpontot halasszuk el, mert számára nem alkalmas, de a titkárság azt válaszolta, hogy egy kicsit nehéz lenne, ezért továbbra is meg kell maradnunk a május végi időpontnál, ami a görögországi tényfeltáró látogatásunkat illeti. És aztán az Álde kérése, Vertman asszony beszélt már a koordinátorokkal erről, felhívta a figyelmet egy Dán problémára, ami a gyermek elhelyezést illeti, és mivel a helyzet nagyon súlyos, egy nagyon súlyos ügyről van szó, megállapodtunk abban, hogy mielőbb végére járunk ennek a kérdésnek, és beszéltünk még egy dologról, néppárti kérés Bulman úr részéről, hogy foglalkozunk egy franciaországi kérelemmel, a Lelandi repülőtér tárgyában. Bulan úr kérte, nem Bulman úr. A jövő évi ö, utazásra utazásokra vonatkozó kérelmeket továbbítottuk, és itt a szakbizottságban májusban, elnézést márciusban, májusban vagy áprilisban fogjuk majd megvitatni ezt a kérdést, márciusban vagy áprilisban. Attól függően, hogy mikor lesz majd erre alkalom a petíciós szakbizottságban. Um, También se aprobó la agenda para, para el hearing que se... Továbbá egy meghallgatás napirendjéről is szavaztak a koordinátorok, amelyre tizenkilencedikén kerül sor az Európai Polgárság évére vonatkozóan. Azt hiszem, járul két szót. Péter, szeretnél mondani valamit? 19-e, de mely hónap? Február. Hangzik a válasz, tehát februárban lesz, 19-én. Ez a meghallgatás, jövő hónapban tehát. Az európai állampolgárság ügyében. Járképviselő, A tényfeltáró látogatás ügyében szeretném felszólítani az elnököt, hogy az elnökök értekezletéhez forduljon. Mindig az, abba a problémába ütközünk, hogy a tényfeltáró látogatásainkat a hagyományos delegációs utazásokhoz hasonlóan kezelik, zöld héten kellene utazni, és a gond az, hogy a képviselők általában nem tudnak tényfeltáró látogatásra menni a zöld heteken, mert más delegációs utak ra kell menniük. A mi tényfeltáró látogatásaink teljesen más jellegűek, és általában egy-két napra korlátozni is tudjuk ezek időtartamát, jó lenne erről még egyszer szót ejteni, mert máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy szeretnénk egy tényfeltáró látogatást megszervezni, meghatározunk egy időpontot, és aztán nincs résztvevő, nem azért, mert nem érdekel senkit, hanem azért, mert más szakbizottsági delegációs utakon kell részt venniük. Ez a petíciós szakbizottság munkáját nagymértékben megnehezíti. Tehát még egyszer, nem szabad összehasonlítani a tényfeltáró látogatásokat a más szakbizottságok hagyományos delegációs útjaival, máskülönben szép terveket szövegetünk, és aztán nincsenek résztvevőink. Tehát kérném szépen az elnök urat, hogy avatkozzon be. Margaret, rövid leszek, teljesen egyetértek Péter járral. Azt gondolom, hogy nem csak a az elnökünket kellene itt a szakbizottságban felkérni, hogy továbbítsa ezt a kérést, hanem a frakcióvezetőinket is, hiszen az elnökök értekezlette dönt erről. Különböző tényfeltáró látogatásokat szervezünk folyamatosan, a heteken kell ezeket megszervezni, és aztán konfliktusba kerülünk más delegációkkal is. És a tavalyi év októberében volt nagyon drámai a helyzet egyébként. Fontos lenne a főtitkárral is beszélni, és az elnökökkel is, hogy több oldalról is megtámogassuk ezt a kérést. Tehát más lehetőségekre is szükség van, nem elég a zöld heteken utazni. Berman asszony. Köszönöm szépen, ezt teljes mértékben támogatom hiszen mindenki látja azt, hogy hogyan blokkoljuk magunkat a saját parlamenti munkánkban, hogyan blokkolódunk a polgárokkal. A tényfeltáró misszió kapcsán is ez elhangzott. A petíciós bizottság látogatása teljesen más típusú látogatás, mint más szakbizottságok látogatásai. Jó, köszönöm. Figyelembe vettük ezeket a kérdéseket, tudomásul vettük a problémákat, megválaszol. Azt mondtam, hogy az itt most elhangzottak a tudomásul vetteztük, és hogyha gondolja, akkor a koordinátorok ülésén a következő alkalommal ezt megtárgyalhatjuk. Mind a hárman, hogy a koordinátorok. Szerintem ezt meg tudjuk ott beszélni. y como dice con las autoridades sobre estos... Eh, és természetesen a illetékesekkel is felvesztük a kapcsolatot. Hogyha ezen témákkal kapcsolatban nincs további kérdés, akkor térjük el a következő napi rendi pontra, 13-asra. És wat hij gaat geprobeerd, ik was even Italian. Ha így aztán könnyebb lesz, hogyha magamhoz közelebb veszem a mikrofont. Esto ocurre porque pensaban que iba a señalar ella azért van itt előttem az angol lapirend, mert mindenki azt gondolta, hogy Mazzoni asszony fog elnökölni, de nem. Gracias, Peter. Eh, Informe sobre el informe especial del defensor del pueblo europeo. Jelentés az Európai Ombudsman, az Európai Bizottság elleni 2591 per 2010 paraszt érintő vizsgálatra szóló külön jelentésről, a téma Bécsi repülőtér kibővítése. Auken asszonynak megadom a szót jeg har fået at vide af tolkene, at jeg er mindre uhøflig, når jeg taler dansk. fogok beszélni. A tolmácsok azt súgták nekem, hogy Dánul sokkal udvariasabb vagyok. Úgyhogy Dánul fogok beszélni. Alle for et, et godt samarbejde. Og... Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Kitűnő volt az együttműködés. Látom, látom, hogy eljutott az olmácsolás mindenkihez, nem mindenki nevet, de olyan jó dolog látni az emberek arcán, hogy értik, amit mondok, mert jó a tolmácsolás. Tehát kiváló volt az együttműködés, örülök az eredménynek, és hogyha sikerül a kompromisszumos javaslat utolsó etapját is megoldani, akkor tényleg jó lesz az eredmény. Szerettük volna azt elérni, hogy megfelelő jogi alapja legyen ezen panaszoknak és az ehhez kapcsolódó, az ehhez kapcsolódó döntéseknek. Gyakran tapasztaljuk azt, hogyha túlságosan puha a jogszabály, hogyha túl sok a kiskapu, akkor, akkor gyakran az a helyzet, hogy a gyengébbik fél eh, veszít ezen. Itt ebben a szakbizottságban, hogy ahol minden más helynél jobban képviseljük a polgárok érdekeit. Nagyon fontos, hogy ennek hangot adjunk. Köszönöm szépen, köszönöm az osztrák kollégáknak is a kitűnő együttműködést. Gracias, Margaret. Mr. Becker has asked. Köszönöm szépen, Becker úr kért szót. Ja, ich äh, möchte äh, ausnahmsweise... Nos, kivételesen szeretnék egy kicsit többet mondani, mint hogy köszönetet mondjak, mert nem magától értetődő, hogy a jelentéstevő mellett, akinek a konstruktív munkája számomra rendkívül pozitív volt, de szeretném ugyanígy értékelni az árnyék jelentéstevők munkáját, a titkárság, a koordinátorok munkáját, és úgy láttam, hogy a frakciókban és az összes frakcióban a konstruktivitás szelleme uralkodott ombudsman tímjének, csapatának is szeretnék köszönetet mondani, és a bizottságnak is, amely nagyon nyílt párbeszédre volt hajlandó. Szeretném kiemelni, hogy példaértékű, hogy egy ilyen problémás témában hogyan tudtunk együttműködni, és hogy a polgárok érdekeit szolgálva sikerült világos ismeretekre szertenni, és konzekvenciákat is felmutatni, ami a környezeti megfelelőségi vizsgálat jövőjét illeti. Úgy gondolom, sikerült egy jó értékelést végrehajtani, és pozitívan tekinthetünk a jövőbe is, ezért szeretnék köszönetet mondani. Gracias, señor Martínez. Eh, vamos a seguir. Martínez úr telefonját is hallottuk. Después de este acompañamiento musical... A... a zenei kíséret után Bostinár úr, Bergman asszony, de nagyon röviden kérem, mert nagyon sok napi pontunk van, sok a munka. Köszönöm, Bostinár úr, tessék. You see, it's only the... Hát csak a zene tud megállítani bennünket a munkában. Egy nagyon pozitív jelentés készült. Margaretnek köszönetet szeretnék mondani, illetve Becker úrnak, valamint minden kollégának. Azt gondolom, hogy nagyon innovatív volt az együttműködés, és a kompromisszumokat sikerült kidolgozni. Ez nagyon pozitív, hiszen érzékeny a téma, amikor a jogi keret homályos volt, a mi szakbizottságunk tudott egy olyan javaslatot készíteni, amely új szabályozásokat rögzít, és az Európai Bizottságnak ezeket figyelembe kell vennie. Ez az üzenet, ez az üzenet a petíciók benyújtói felé is, és ezzel tartozunk az európai polgároknak. Nagyon pozitív volt a munka, hiszen minden érintett a jelentés kapcsán a legjobbat hozta ki magából, annak érdekében, hogy az európai értékek érvényesülhessenek. Ez egy nagyon jó pozitív eredmény, és pozitívan hatott a szakbizottságunk imidzsére is. Köszönöm szépen, köszönöm Margaret. Ja, danke schön. Ich kann es relativ kurz machen, würde ich Köszönöm szépen, azt hiszem, rövid lehetek. A Radecki indulót, vagy a Kék Duna keringőt kérném zenei kísér kíséretként, zenei aláfestésként. Én is köszönöm minden résztvevőnek, és bármikor, amikor egy ilyen nehéz témával foglalkozunk, és ilyen konstruktív módon sikerül együttműködni, és megoldásokat találni a polgárok érdekében, akkor azt hiszem igazán sikeresnek mondhatjuk magunkat ennek értelmében. Tehát köszönöm én is. Eh, köszönöm szépen, Beckman asszony. Hogyha nem kér senki más szót, akkor elkezdjük meg a szavazást. Megvárjuk Palirdeli asszonyt. Mindenki kész, jó. Akkor hármas. Bekezdés kettes módosítom mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene. Me dicen que hay una, sí, que hay una enmienda de Ez kompromisszumos módosítás az ötösnél, amiről szavazunk. Tehát az ötös mellett ki van. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, egy ellenszavazat, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kilenc, ez is kompromisszumos, a 11-esel együtt, ugye, e, összefüggnek ezek? Muy bien. Enmienda 9 de compromiso. Tehát 9-es mellette ellene tartózkodók. Két tartózkodónk van. 10-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító ez is mellette ellene tartózkodók, egy ellenszavazat. 13-as, itt két részben szavazunk, első rész, tehát 13-as első része mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 12-es mellette. Me piden, no. Can we check the provision? Dicen, me piden la, la parte segunda. Jó, ellenőrizzük a második részét, a 13 de kérem emeljék a szemüket, emeljék fel a kezüket. Tehát 13-as második rész, mellette ki van, Yeah, we're going back. Please raise, raise the hands. Segunda, segunda. Kérem, emeljék a kezüket. Tehát a második részről szavazunk. 13-as bekezdés második része. Six. Seven. Siete en contra. Votos a favor. Mellette. Against. Again. again. Vagyis ellene, mondja az elnök. Contra. Against. contra. En contra. Ah. Votos en contra. Okay. Eight, nine, ¿Ok? ¿Ha quedado claro? Está, está, okay. Muy bien. Entonces estamos. 12 falls. Approved or not? Approved. It rejected. Elutasítottuk. A második részt elutasítottuk. Rechazada. Por 10 votos a 7. 10 hét arányban elutasítottuk. Estamos en la enmienda número... Következik a 12-es módosító mellette ki van. False. Yeah. 12. Yeah. Which no, part? No, for the main, the main part, so it, it falls. Yeah. Pues tiene razón el señor Vito Bastinaro. Aquí dice... Bastinarónak igaza van. Ugye akkor várjuk oka fogyottá a 12-es, hogyha elfogadtuk a kompromisszumot. Kérdezem a titkárságot, hogy mi történt. Nos, hát az, amiről szól a 12-es, az benne van a 13-as módosító első részében, tehát erről nem kell szavazni. Van kérdés ezen magyarázattal kapcsolatban? Nincs, jó, akkor a 12-es okafogyottá vált. 13-as mellette. Ellene. 13. 13, 13. Okay. Igen, a 13-asról szavazunk mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 14-es következik mellette, ellene, egy ellenszavazat, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes, preambulum bekezdés, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Záró szavazás, Az jelentés mellett ki van? Meg kell számoz, számolni, igaz? Ellene ki van? Tartózkodók. Akkor gratulálunk. Egyhangulak elfogadtuk, nem volt sem ellen, ellenszavazat, sem tartózkodás. Gratulálunk Auken asszonynak. Pasamos entonces al número 14 y le paso la presidencia a la señora Paleade. Következik a 14-es napi rendi pont. Paliadeli asszonynak adom át a szót. Good morning to all of you. Jó reggelt kívánok! Sorry. Eh, Προχωρούμε στην γνωμοδότηση για την εκτίμηση. Folytatjuk a munkát. Vélemény a környezetvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatáról, irányel módosítása. Huntis úr a tevő parancsoljon Huntis úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tolmácsok örülnének, hogyha ki tudná kapcsolni az elnök a mikrofonját, ami Kuntis úr beszél, köszönjük. Mindenkit köszönteni szeretnék, a tolmácsokat is köszönteni szeretném. A téma, amiről ma szó van, egy nagyon komoly téma, a 2000 9-es, illetve 2011 per 92-es irányelv módosításáról van szó, illetve ez egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról. Remélem, hogy mindenki ivott már ma reggel kávét és remélhetőleg az ülés alatt is kapunk még kávét, kivéve, hogyha a megszorítás intézkedések miatt törölték a kávét. Huntis úr, számítunk nem mondja Pariadelli asszony. Hunti szúr, remélem, hogy lassan csend lesz, hiszen mindannyiunknak összpontosítani kell a témára. De hát még egyszer meg szeretném ismételni, hogy egy nagyon fontos témáról van szó, és a véleményünk is nagyon fontos. Ezt a véleményt egy olyan politikával kapcsolatban dolgoztuk ki, amely alapvető eszköz a környezetvédelem szempontjából európai szinten. Tehát még egyszer megismételném, a téma az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatása. Létezik egy irányelv, amely már 20 éve van alkalmazásban, és a tagállami szabályozásokban is tükröződik ez. Aggódunk azonban az alkalmazás miatt. És mindenki rendelkezik tapasztalatokkal a saját országából. Szeretnék utalni arra, hogy az elmúlt években nagyon sok petíciót kaptunk ebben a témában, szinte minden tagországból. Ezt a munkatársaimmal együtt meg is vizsgáltuk, és vannak olyan alkalmazások, amelyek tönkreteszik tulajdonképpen ennek az irányelvnek a tartalmát. Készítettünk statisztikai felméréseket, és most különösen amiatt aggódunk, hogy hogyan valósítják meg a tagországok ezt az irányelvet. Nem elégséges a megvalósítás, és vannak olyan projektek, ahol nem készül kötelező érvényűen környezetvédelmi hatástanulmány. Ez azt jelenti, hogy az adott tagország kikerüli ezt a szabályozást a köz- és magánprojekteknél, tehát hiányoznak a környezetvédelmi hatástanulmányok, hiányosak az információk, a határidők sem megfelelőek, annak érdekében, hogy tényleges tanácsadás valósulhasson meg, a hatástanulmányok nem. És még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a környezetvédelmi hatás tanulmányok nem tudnak megfelelően lezárulni, és így csinálnak e bizonyos tagországok környezetvédelmi politikát. Kedves kollégánk, a legtöbb petíció, amit az elmúlt években kaptunk ebben a témában, KKV-k által megvalósított projektek negatív hatásairól szólt, az Orláni projektet is meg szeretném itt említeni, illetve más negatív hatásokat a kulturális örökségre. Például Írországban épül egy autópálya, amely negatív hatással van bizonyos emlékművekre. Számos brit és ír polgár fordult hozzánk, és nyújtott be petíciót a hulladékkezeléssel kapcsolatban többek között. A bizottság elismeri természetesen azt, hogy vannak problémák és hiányosságok. Hát itt három kategóriát tudunk megállapítani. Az első az ellenőrzési mechanizmusok, a második a minőség, tehát a környezeti hatástanulmányok minősége, és a harmadik katária, a hiányosságok és azok a hibák, amelyeket a bizottság okoz. Mindezek szerepelnek a véleményben, tehát a hiányos utánkövetés a hatástanulmányoknak, illetve a környezeti hatástanulmányok és más szabályozások közötti kapcsolat. Szeretném, nem szeretném önöket túlságosan igénybe venni, Éppen ezért csak annyit szeretnék mondani, hogy a második eszmecserére kerül sor, illetve lesz majd egy harmadik eszmecsere is, meg van a módosító benyitásának határideje. Lesz még alkalmunk erről a témáról beszélni, nem csak a mai napon, hanem majd később is. Örülnék annak, hogyha a módosító indítványokhoz kapcsolódóan kérdéseket tennénk fel a bizottságnak, azért, hogy a bizottság elmondhassa, mit terveznek tenni de természetesen betartjuk a sorrendet. Az egyes cikkely hármas pont. Ez magához a témához kapcsolódik, a módosítandó irányelvhez. A nemzeti védelem úgymond. A jelenlegi bizottsági módosítással itt egy kivételi rögzítésre kerül. Ez azt jelenti, hogy politikai védelem, sürgős politikai védelem. Én itt szeretnék egy kritikát megfogalmazni. Ezen kategória alatt úgymond bármit is érthetünk, tehát sürgős politikai szükségszerűségeket, bármit, és a környezetvédelmi eh, politika már is sérül bizonyos projektekkel. A eh, négyes cikkei, itt az egyes kategóriák kerülnek rögzítése, ahol kivételekre van lehetőség, és itt van egy nagyon érdekes pont, amely aktuális is, Hát erről még egyszer beszélnünk kell. Ez azt jelenti, hogy az irányelvet jelenleg olyan projektek esetében nem alkalmazzák, amelyek jogalkotási eljárás keretében valósulnak meg. Én azt gondolom, hogy ez az irányelv ellen van. Szeretnék utalni arra, hogy milyen tapasztalatokra tettünk szert Görögországban. Még a válság ideje alatt és úgy gondolkodtunk, hogy ami a környezetvédelmi politikát, illetve a környezetvédelmi hatalmas tanulmányokat illeti, itt fontos az eljárásokat gyors felgyorsítani, de ehelyett a valóságban minden lelassult. A gazdasági növekedés volt az egyetlen motto, illetve a gazdasági felrendülése való törekvés. Ez pedig nagyon aggasztó. A második cikkei, koncentráljunk a legfontosabb pontokra. A harmadik pontnál a bizottság azt kéri, hogy jelöljenek ki egy illetékes hatóságot a projektek engedélyezéséhez. Mit ért a bizottság ez alatt? És mit jelent az, hogy az illetékes hatóságok kerüljenek kijelölésre? Vannak itt érdekeljelentétek például? Egy új hatóság kerül felállításra, amely majd a bizottsággal kapcsolatba lép. Szeretném tehát megkérdezni a bizottságot, hogy ezt tisztázza a második cikkeinél. Itt az együttműködésről van szó, a környezetvédelmi hatástanulmányokról. más környezetvédelmi szabályozásokkal összevetve. Én egyrészt ezt nagyon pozitívnak tartom, de természetesen nem szabad a mögé bújni, hogy az ember a biztonságot szeretné csökkenteni. A következő javaslat a környezetvédelmi hatástanulmány hozzáigazítása az új eseményekhez, olyan jelenségekhez például, amelyek összefüggésben vannak a céghajlati változásokkal. Tehát itt is felmerülnek kérdések a számunkra. Nem tudom, hogy ez esetleg nem túl pontatlan megfogalmazás-e. Ami a közvetlen és közvetett hatásokat illeti a projekteknél, itt a fontos, jelentős kifejezés korábban nem szerepült, szerepelt. Ez mit jelent pontosan a jelentős hatások? A 4 és 5-ös cikkely pedig olyan témákra térnek ki, amelyeket már taglalta a petíciós szakbizottság, tehát például a tagország ellenőrzéseknél észlelt hiányosságok. Ezeket a tagországi hatóságok végzik. A petíciós szakbizottság a környezetvédelmi hatástanulmányokkal kapcsolatban olyan információkat kapott, melyek nem voltak elég hatékonyak, hiszen a projekt vezetőire terhelik át a felelősséget. Azt gondolom, hogy ez kérdéses szintén. Éppen ezért jó lenne kitérni arra, hogy egy külső ellenőrzés valósuljon meg, és ne a projekt vezetői terhelje a felelősség. Nem szeretném túlságosan igénybe venni az idejüket, de a nyolcas cikkely kettes pontjára is ki szeretnék még térni. Olyan projektekre is lehet engedélyt adni, amelyek súlyos hatással vannak a környezetre. Azt gondolom, hogy ezt el kell utasítani. A plusz intézkedésekre lehetőség van, amelyek ezeket a károkat hivatottak minimalizálni. Tehát fontos az, ó, az elővigyázatosság elve. Mit jelentenek a negatív hatások a környezetre? Amint negatív hatásokat érzékelünk a környezetre, úgy ezt el kell utasítani, hogyan mérik a károkat, az az egyik kérdésem, és ki vállalja ennek költségeit. Ennyit szerettem volna mondani. Van még egy kérdésem, hogy az ellenőrzést milyen mechanizmus keretében óhatják megvalósítani, kivállalja a költségeket, erre már szintén kitértem, illetve hogy mi a helyzet az illetékes hatósággal. Ezt a témát komolyan kell venni. Éppen ezért beszéltem a témáról ilyen részletesen. Várom megjegyzéseiket. Köszönöm. Από την Köszönjük szépen, most pedig meghallgatjuk a bizottság képviselőjét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Hontis úrnak, és a petíciós szakbizottságban Általában görögül szoktam beszélni, de hát ez a téma nem csak Görögországot érint, ezért angolra váltok. Nagyon örülök, ugyanis az Auken jelentés foglalkozott a Bécsi repülőtérrel, ahol világosan kiderült, hogy önök bizottságként kérik majd környezeti hatásvizsgálat felülvizsgálatát. Az egyik legfőbb szempont, amely a javaslatunk hátterében áll, az irányelv végrehajtása különböző panaszok és petíciókra visszavezethetően, ezért nagyon örülök annak, hogy Huntis úr felvetette a problémákat, amelyek felmerültek az irányelv végrehajtása kapcsán. Több mint 27 éve született ugye ez az irányelv. Néhány kiegészítő megjegyzést tennék azzal kapcsolatosan, amit Huntis úr mondott, és utána kitérnék a különböző cikkekkel kapcsolatos aggájaira, amelyeket felvetett. A felülvizsgálat legfőbb célja természetesen az volt, hogy a hiányosságokat felszámoljuk, ami a végrehajtást illeti, azonban környezeti és gazdasági, társadalmi kihívásokra is kitérünk természetesen EU-s kontextusban, és természetesen az intelligens szabályozásnak is meg szeretnénk felelni, ez azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb mértékben harmonizáljuk és egyszerűsítjük az eljárásokat, figyelembe véve természetesen az e, Európai Bíróság esetjogát is, amelyből sokat tanulhatunk, és majd később elmondom, hogy konkrétan hogyan is e, vettük figyelembe ezt az esetjogot is. Két konkrét célkitűzésünk van az irányelv kapcsán. Először is beszeretnénk vezetni, vagy meg szeretnénk erősíteni azokat az elemeket, amelyek a környezeti hatástanulmányhoz kapcsolódnak, és az eljáráshoz, mint egészhez. A második cél pedig az volt, hogy a politikai koherenciát növeljük, azt is, hogy az irányelvet egyszerűsített koordinált módon egyszerűsítve tudjuk végrehajtani. Ami Huntis úr megjegyzését illető különböző cikkekre vonatkozóan szeretném elmondani, hogy nagyon fontos odafigyelnünk a függelékre is. A 3-as, 4-es függelékben sok-sok módosítót találunk, ezek módosítják nagymértékben a szöveget, és ezeket együtt kell alkalmazni a főbb rendelkezésekkel. Ami a konkrét aggályokat illeti, az 1.3-as cikk, kapcsán volt már egy derogáció, egy kivétel, néhány projektre vonatkozóan, olyan projektekre vonatkozóan, amelyek a nemzetvédelmet szolgálják. Olyan projektek tartoznak ide, amelyek valamilyen polgári vészhelyzetre válaszol jöttek létre. Tehát, hogyha kialakul egy ilyen vészhelyzet, akkor, és ezt a végrehajtásból levont tapasztalatok mutatják, sokszor nem tudunk környezeti hatástanulmányt készíteni, ezért ezek a projektek is ide kerültek a kivételezett projektek közé. Azonban, hogy biztosítsuk, hogy ne éljen vissza senki ezzel a rendelkezésre, megerősítettük még egyszer a megfogalmazást, tehát a polgári vészhelyzetre vagy a nemzetvédelmi projektekre vonatkozik a kivétel, ez pedig az esetjogból vezethető le egyébként. Gondoljunk bele, hogy van egy katonai repülőtér, és egy parkolóhelyet is ö, csatolunk ehhez. A kérdés, hogy csak a repülőtér lesz kivételezett, vagy a parkolóhely is. Tehát konkrétan a nemzetvédelmi projektek és a polgári vészhelyzetre válaszoló projektek vagy reagáló projektek tartoznak tehát a kivételezettek közé. Emellett a 2 per 4-es cikke az irányelvnek, amely nem szerepel egyébként a bizottsági javaslatban, lehetővé teszi a derogációk vagy kivételek meghatározását konkrét esetekben. És az esetjog azt mutatja, hogy ezt a 2 per 4-es cikket szokás használni a polgári vészhelyzetek kivédésére szervezett projektek esetében. Fontos tehát azonban az is, hogy ne éljenek vissza ezzel a rendelkezéssel. Ami a második pontot illeti, a tagállamok az a lehetősége, hogy olyan projekteket kivételként kezeljenek, amelyeket jogalkotási aktus keretében fogadtak el, ez már létezik. Belgium kapcsán volt régebben egy ilyen ügy. Bizottsági szempontból mi annyit tettünk, hogy jelentéstételi kötelezettséget vezetünk be azon tagállamok számára, amelyek élnek ezzel a rendelkezéssel, ezzel a lehetőséggel. Ezáltal szeretnénk ellenőrizni, hogy a tagállamok hogyan is és mennyiben élnek ezzel a rendelkezéssel, de a jogalkotási aktus során történő kivétel vagy derogáció nagyon ritka. Dánia, Olaszország, Belgium, Görögország élnek ezzel a lehetőséggel, de ha önök úgy érzik, hogy a kivételezés vagy derogáció ezen formáját szigorítani kell, akkor esetleg megnéznénk, hogy mit tudunk itt tenni. Ami a 2 per 3-as pontot, illetve cikkre vonatkozó pontot illeti, ha jól értettem, az utolsó mondattal van gondja, mégpedig, hogy egy hatóság indítványozza a hatástanulmányt. Ez azért fontos, azért nagyon fontos, hogy koordinált megközelítés érvényesüljön. Gondoljunk bele például, hogy van egy hulladékégető létesítményünk, amely közel van egy Natura 2000, 2000-es területhez, és lehet, hogy ez befolyásolja egy folyó vízgyűjtő területét, ekkor tehát szükség lesz egy környezeti hatástanulmányra, az élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő tanulmányra szevezó irányelvnek megfelelő tanulmányra és más egyéb irányelveknek megfelelő tanulmányokra is szükség lesz. Tehát gondoljanak csak bele, hogy az adott hatóság és a projekt végrehajtója számára mennyi időt és energiát igényel ez. Így tehát sokkal értelmesebb, észszerűbb, hogyha az egészet összefogjuk, és koherenciát teremtünk az egész folyamatban, de az elgondolás nem az, hogy új hatóságokat hozzanak le, létre a tagállamok, ez további bürokratikus terheket szülne. A fő elgondolás az, hogy a tagállamokat kötelezzük arra, hogy az összes releváns hatóságot gyűjtse egybe, amelyeknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy egy adott projekthez szükséges tanulmányokat elkészítsék. Érthető módon, hogy nehéz volt a bizottság számára azt mondani, hogy ez vagy az a hatóság tegye ezt meg, ez szubszidiaritás elve alá tartozik, de fontos az, hogy a tanulmány megfelelő módon készüljön el, megfelelő módon, mint a projekt végrehajtója, mint a környezet, mint a projekt maga számára is. Ami a hármas cikket illeti, örülök annak, hogy felismerték, hogy modernizálni kell a hatástanulmányt, a környezeti hatástanulmányt is figyelembe kell venni. A biodiverzitás, az éghajlatváltozás és más egyéb lehetséges környezeti csapások, katasztrófák esetét is. Mindezen szempontok ugyanis némileg behat, befolyásolják a hatástanulmányt, de hát a függelékek egyébként kitérnek erre. Ezen túlmenően hangsúlyozunk kell azt is, hogy ezek, tehát az éghajlatváltozás és egyebek nem szükségszerűen befolyásolnak minden projektet. Nem szabad tehát a bürokratikus terheket növelni ezekre hivatkozva, hogyha például fel akarjuk mérni, hogy milyen kockázattal jár egy-egy például egy atomerőmű létesítése, akkor fel kell mérni, hogy mely környezeti kockázatok lehetnek relevánsak, és melyek kevésbé relevánsak. Továbbá a hármas cikkben a szignifikáns, tehát a significant szó betűzése, erre azért került sor, mert ez szerepel más szövegekben is, és mi úgy éreztük, hogy nagyon fontos a hármas cikkben is szerepeltetni ezt, nem csak a környezeti hatástanulmány definíciójában ezt a szót. A továbbiakban a négyes cikkben, de a hármas függelékben is megpróbáltuk azon projekteket helyzetét tisztázni, ahol egy screeningre szükség van, de nem kötelező környezeti hatástanulmányt készíteni. Megpróbáltunk ezért a hármas függelékben konkrét kritériumokat meghatározni, tisztázván ezáltal a helyzetet, és hát nyilván ez sem old meg minden problémát, de további eszközöket ad az illetékes hatóságok és a nyilvánosság kezébe, hogy ellenőrizzék, hogy a kumulatív hatásokat mennyiben sikerült figyelembe venni. Ami az ötös cikket illeti, ez egy nagyon fontos rendelkezés, mert összefügg a KHV irányelv minőségével, talán ez az irányelv egyik legfőbb rendelkezése, és az Oken jelentés által felkarolt néhány elemre is kitér, Például a projekt észszerű alternatíváinak felvetése, a KHV által szükségszerűen tartalmazandó elemekre is kitér, és az ötös cikkben próbálunk kitérni a KHV információinak objektivitására, pártatlanságára, arra építve, hogy milyen modellek is léteznek már a tagállamban. Megpróbáljuk biztosítani, hogy a KHV-kat akreditált szakértelemmel rendelkező szakemberek készítsék el. Ezen túlmenően az 5-ös cikk, 5 per 3-as cikk a 8 per 4-es cikkkel együtt olvasandó, hiszen itt a KHV-kban szereplő adatok érvényéről is szó esik, hiszen Előfordulhat, hogy a KHV maga egy projekt jóváhagyása előtt akár tíz évvel is készül. Ez egy hosszú időszak, időszak, ezért megpróbáltunk erre is valamilyen megoldást találni. És a 8 per 2-es cikkkel zárnám mondanómat. A 8-as cikkben, amely szintén nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz, hiszen az 1-es cikkben, illetve az 1-es bekezdésben megpróbáltuk meghatározni, hogy milyen információkat kell tartalmazni a KHV-nak. A kettes bekezdésben a monitorozási kötelezettséget bevezetjük, és módosítás ez a szignifikáns és negatív hatással járó projektekre érvényes. A jelenlegi irányelv filozófiai egyébként nem változott, ezt szeretném mindenképpen elmondani. A átdolgozás után is tudunk továbbra is jóváhagyni olyan projekteket, amelyek eh, negatív hatással vannak a környezetre. Továbbra is lehet majd például eh, hulladék égetőt eh, építeni az Akropolis mellett, vagy az Eiffel torony mellett akár. Végül is akkor is megvalósulhat tehát egy projekt, hogyha negatív hatással van a környezetre, de az irányelvel azt próbáljuk biztosítani, hogy az, az információ amelynek alapján születik a döntés, a lehető legátfogóbb és legobjektívebb legyen. És ebben az információban figyelembe kell venni a környezetet is. A szóban forgó cikkben arról van szó, hogy a kompenzációra és a hatások csökkentésére vonatkozó intézkedéseket foganatosítsák. Tehát nem elég, hogy szülessen egy KHV, biztosítani kell azt is, hogy annak megfelelő intézkedések szülessenek, és ezeket végre is hajtsák, ez rendkívül fontos. Tehát az irányelv általános szelleme, filozófiája nem változott. Remélem a magyarázat kielégítő volt. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk a kollégákat, Auken aztán a Köszönöm. Köszönöm szépen Huntis úrnak is, és a bizottságnak is ezt a beszámolót. Már nagyon várom az ezen irányelvvel kapcsolatos munkát, és azt hiszem itt az ideje, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni. Rendkívül bonyolult rendszerrel van dolgunk, és szakbizottságunk számára Nyilvánvaló, hogy a petíciók legnagyobb része, túlnyomó része ezen irányelvhez kapcsolódik, így aztán nagyon fontos az, hogy hogyan hajtjuk azt végre. Tehát általánosságban azt mondom, hogy várjuk a munkát. Néhány észrevételem is van. Örülök annak, hogy önök is tudatában vannak a szalámi technika használatának. Hát ez szerintem felháborító, hogy ezt használják. Ami pedig az ombudsman kritikáját illeti, ugye szubszidiaritásról beszélvén tudnunk kell, hogy létezik az összeférhetetlenség, mint olyan. Tehát ezt a kérdést kéne minden alkalommal megfelelően kezelni. Nem mondjuk azt, hogy ez egy használhatatlan érv. Rajtunk kívül nincs más olyan testület, amely ezt a munkát felügyelni, és ez így nem működik. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek elhomályosítanak más dolgokat, fontosabbak. Aztán nagyon fontos az is, hogy a állampolgári jogokat mennyire vesszük figyelembe. A KHV irányelv egyik fontos eleme ez is, tehát hogy a állampolgárok is hall, hallhassák hangjukat, hallathassák hangjukat. Egyébként pedig itt nagyon komoly ingatlan fejlesztőkkel állunk szemben, akiknek sok pénzük van, akik hatalmasak, és akikkel igen nehéz az állampolgárokkal ez a polgároknak felvenni a harcot. Tehát mindenképpen megfelelően méltányosan és, és igazságosan kell ezekkel a kérdésekkel itt foglalkozni. Aztán néhány dolog még a vészhelyzeti tervről. Hát Olaszországgal kapcsolatban ez sokszor fölmerül. Ők kiáltják a vészhelyzetet, kiáltják a vészhelyzetet. Egyébként ezt nem kell kikiáltani, ezt elég bejelenteni. Megjelenik mindenhol a katonaság. például a hulladéklerakóknál. Nem csak azt kéne kimondani, hogy hulladéklerakót lehet létesíteni az Akropolis mellett, hanem nemet kell mondani, ha lehet, akkor előzzük meg, hogy egy ország saját magát lerombolja. Ez már a demokrácia kedvéért is fontos lépés lenne. Azt is egyetemen el kell mondani, hogy nem az európai jogszabályokat kell ilyenkor megtámadni. Mi a természetet és a kulturális örökséget is védjük munkánk során. Még néhány dolog mert ugye ez még csak egy első eszmecsere. Örülök annak, hogy azt hallottam, hogy tudatában van a legfőbb problémáknak, remélem ezeket sikerült megoldani. Remélem a kérdés eljut az Enviszakbizottsághoz is. És remélem, hogy lesz elég időnk, hogy ezzel foglalkozunk, tehát nem az, nem az a dolgunk, hogy ahhozért, hogy hatékonyabbak legyünk, gyengítjük ezt az irányelvet. Köszönöm, Jár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az biztos, hogy ez egy nagyon fontos vélemény, és az előttünk lévő petíciók is azt mutatják, hogy a környezeti területen és a kávé irányelv alkalmazása terén is sok a gond. Másodszor teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal. Nagyon fontos lenne alaposan, de nem túl hosszan tanácskoznunk, és a jelentéstevőnek azt javasolnám, hogy a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők is találkozzanak, üljenek össze, és ne vegyük félváról ezt a kérdést. Foglalkozzunk vele komolyan. A problémák világosak, A problémát az osztályozási gondok, az irányelv végrehajtásának minősége okozza, valamint az eljárás során mutatkozó nehézségek. Ha megnézzük a petíciókat is, akkor azt látjuk, hogy a harmonizáció terén is gond van. A petíciók is azt bizonyítják, hogy a KHV-k nagyon különbözőképpen kerülnek alkalmazásra tagállamokban, másodszorban mindenképpen semlegességre és pártatlanságra van szükség a KHV-k területén, és harmadszor Fontos, hogy az eljárás során is legyen ráhatási lehetőségünk. Tehát ha a projektek már megvalósultak, ha a projekt már áll, akkor rosszak az esélyeink. Tehát nyilván önkényes döntéseket mi nem hozhatunk, de hát azért foglalkoztat ez a kérdés, mert sokszor az a benyomásom, hogy a petíciók, illetve a petíciók benyújtói egyféle információval rendelkeznek, a bizottság más információkkal rendelkezik, és a bizottság mindig azt mondja, hogy mi abból indulunk ki, hogy a KHV-t megfelelően végrehajtják a tagállamok. Jobb párbeszédre van tehát szükség a hibák elkerülésére. Ami az egyes cikkeket illeti, amelyek említése kerültek, egyes cikk, itt alaposan meg kell vitatnunk majd a kérdést. Én talán csak egy kivételre tudok gondolni, természeti csapásokra, természeti katasztrófákra, hogyha például emberéletek forognak kockán, és adott esetben egy gátat át kell törni, hogy elárasszunk egy természetvédelmi területet, hát akkor nyilván kivételt kell tenni. A katonai projektek, hát nem tudom. A katonai projektek sem egyik napról a másikra születnek, hogyha valaki katonai repülőteret tervez, akkor nem azt mondja, hogy hát holnap akkor megkezdjük az építkezést, nehogy az a benyomás jöjjön létre, hogy vannak magánprojektek, ott kell megfelelő KHV-t készíteni, és az úgynevezett állami közprojekteknél eh, kivételt teszünk. Nagyon vigyáznunk kell, nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen más projektek is, is alaposan meg kell vizsgálni, és még ha környezeti eh, következmények eh, vannak és, hát ugye minden építkezésnél vannak ilyenek, akkor legalább legyenek olyan intézkedések, amelyek kiegyensúlyozzák a helyzetet. Azt nem mondanám, hogy az összes közprojektet, állami projektet félre kell söpörni, de azért erről alapos vitát kell folytatnunk. Egyes cikk, az egyablakos ügyintézést, ezt nagyon jónak tartom, egy hatóság fogja össze a munkát, tehát én se szeretném, hogy új hatóság jöjjön létre. Ha visszagondolok a saját tényfeltáró látogatásomra Csehországba, ott hatalmas gondok vannak, a környezetvédelmi hatóságnál jártunk, és azt láttuk, hogy a hatóság nem kommunikált a többi illetékessel, és hogyha ilyesmit látunk, akkor nyilvánvaló, hogy jobb lenne az egyablakos ügyintézés, jobb lenne ez a bizottságnak és a petíció benyújtóinak is, stb. Tehát egy hatóság legyen, amely illetékes. Hármas cikkről már volt szó, a négyes cikk is fontos. Ide tartoznak azok a projektek, amelyeket csak screeningelni kell, de a KHV nem kell, hogy készüljön. Ötös cikk. Pártatlanság, objektivitás, illetve pártok felettiség is objektivitás. Nyilván készül egy kávé, a megrendelő ki is fizeti, de hát aki fizet, az mondja meg, hogy mi legyen, nyilván. Azért vigyázni kell tehát, hogy mindig pártok feletti, pártatlan és semleges legyen a tanulmány. És nyolcas, nyolcas cikk, erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az eljárást is alakít, az eljáráson is alakítanunk kell, milyen információkra van szükség, hogyan történik a jelentéstétel és a monitoring hogyan történjen, de itt arra is gondolok, hogy a tagállam és a bizottság, illetve a mi szakbizottságunk között is hogyan történjen a kommunikáció. Tehát összefoglalva nagyon fontos téma ez, és fontos, hogy szakbizottságként, jelentéstevőként, árnyék jelentéstevőként is összefogjunk, összeüljünk, és a saját álláspontunkat egyértelműen és lehetőleg gyorsan megfogalmazzuk, de azért megfelelően részletesen persze. Eh, Köszönöm szépen, jár kolléga. Kérek mindenkit, hogy legyen rövid. Kérek mindenkit, hogy legyen rövid. Köszönöm szépen, nagyon kedves öntől, hogy megkér mindenkit, hogy legyen rövid. Én igyekszem ennek eleget tenni. Azt gondolom, hogy ez a vélemény képezi majd a mi mandátumunk csúcsát, ami a tevékenységünk hatékonyságát illeti, illetve hogy reagáljunk a polgárok agájaira. És alapvető fontosságú munka az, amit most végzünk a bizottsággal, és hogy mindez a 2014-2020-as időszakra nézve a jogi keretet megalapozza, hiszen ez lesz majd az európai alap megvalósításának időszaka. Mik itt a főbb kérdésünk? Melyek azok a kérdések, amelyekre még nincsen válasz, illetve melyek azok a kérdések, ahol homályos a válasz? Hogyan tudjuk megvalósítani a pártatlanságot, a semlegességet, a tárgyilagosságot a környezetvédelmi hatástanulmányoknál? Erről a témáról már sokat beszéltünk, és a bizottság javaslat alapján fejlődést érzékelhetünk, de én azt gondolom, hogy a szakbizottságnak nagyon oda kell figyelnie arra, hogy ne legyen lehetősége a befektetőnek, mindegy, hogy magán vagy elmebefektetőről van szó, lepaktálnia azzal a céggel, amely a környezeti hatástanulmányt készíti többször nagy skála, illetve jelentős infrastruktúrális beruházásokról van szó, tehát ez különösen fontos. Tisztázni kell azokat a feltételeket, amikor a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmány kötelező. Jelenleg nagyon homályos ez a rész a szabályozásban. A tagországok dönthetnek erről, illetve vagy nem dönthetnek, ennek kritériumai nem tisztázottak a környezet tihatás tanulmány kapcsán. Hogyha nagyon sok probléma merül fel a hatásoknál, akkor a bizottságnak van feladata, ahol pedig kötelező, ez úgy egy stratégiai jellegű környezetvédelmi hatástanulmányt kell kérni. És ahogy Margaret előttem már említette, fontos tisztázni annak feltételeit, amelyek mellett köznökhallgatást lehet szervezni, annak érdekében, hogy a civil szervezetek bekapcsolhassanak a konzultációs folyamatba. Romániában, Bulgáriában, Görögországban, de Oroszországban is azt tapasztaljuk, hogy a konzultációs folyamat, illetve meghallgatások, úgymond álmeghallgatások, a hatóságok úgy tesznek, mint hogyha komoly szándékkal eh, hívnák össze a meghallgatást, barátok barátainak barátait hívják meg, és tulajdonképpen ami a megvalósítást életé, ennek katasztrofális hatásai vannak. Van még egy további font, ami szintén nagyon fontos, ez pedig az időkeret. A tagországoknak egy bizonyos határidőn belül választ kell adniuk a petíciók benyújtóinak, vagy az Európai Bírós Bizottság levelére kell válaszolniuk. Voltak olyan esetek, amikor nagyon sok évet vett igénybe amíg a tagországok válaszolhattak. A második megjegyzésem az Európai Bizottság e, számára rögzített határidomelyen belül lépniük kell. Erre sincs válaszunk. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt nem rögzítjük, akkor semmi nem fog e, történni. Tehát fontos egy ilyen határidőt meghatározni. Nagyon sok évet vesztegettünk már, e, kiderült, hogy e, visszafordíthatatlan káros hatásai vannak bizonyos projekteknek, mit tehetünk, semmit. Ami pedig a határokon átnyúló dimenzióját illeti a jelentős projekteknek, itt sem tudunk biztosat, például a bányászatban, erőművek e, építésénél, az atomerőművek, vízi erőművek építésénél, a palagáz projekteknél, a Nord Stream vagy a South Stream eh, gázvezetékeknél. Nem tudjuk azt, hogy mik a válaszok, illetve hogy a parlament és a bizottság hogyan tudna reagálni a problémákra, amennyiben ezek a problémák felmerülnek. Nem szabad megfelelkezni a határokon átnyúló dimenzióról, hiszen itt olyan szereplők is érintettek a folyamatban, akik különböző tagországokban élnek. Például, hogyha valaki mm, Romániában valósít meg egy projektet, de ennek hatásai vannak Ukrajnára vagy Bulgáriára, akkor hogyan kell eljárni? Hogyan kell bekapcsolni a határ túloldalán élő érintetteket? Tehát fontos erre a kérdésre reagálni. Végső megjegyzésem pedig a jövőben hát lesznek háborúink még a testanulmányok kapcsán. Hiszen az, hogy meg lehet valósítani projekteket eh, komoly hatástanulmány elkészítése nélkül, számomra jövőben elfogadhatatlan lesz. Köszönöm szépen. Giving the word to the final. Köszönöm, Osztinár úr. Mielőtt a zárszóra megadnám a szót, Hát mondjam el, hogy arra kértem, hogy legyen rövid. Van egy, van egy kis napirendváltozás. A 22-es napirendi pont következik a mostani napirendi pont után. Van egy szlovák tolmács, akinek 10.30-kor el kell mennie. Tehát nem önnel van bajom, hanem hanem szervezési gondjaink vannak. Miranda az, hogy Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos vélemény, nagyon fontos jelentés, az állampolgárok szempontjából is fontos, illetve a közösség jogalkalmazása a tagállamokban e, is kérdés, ez a kérdés is felmerül. A állampolgároktól a petíciók legnagyobb része, tehát tényleg a túlnyomó része a különböző állampolgári leveleknek, megkeresésének, megkeresésének ezzel a irányával kapcsolatos, nem megfelelő a konzultáció, nagyon sokféle probléma fölmerült, aranybányák, halászati beavatkozások, számos témában, de mindig a konzultáció hiánya merül fel. El kell azt kerülni, hogy különféle indokokkal, ürügyekkel a, megkerüljék az európai jogszabályokat. El kell érnünk azt, hogy be tudjuk vasalni ezen európai jogszabályokat, ez az európai tagállamok feladata. A polgári részvételt szerintem jobban kéne támogatni. Hát eléggé gyengén van ez megfogalmazva, legalábbis a bizottság előadásában jó lenne, hogyha a Huntis urat ezzel meg tudnánk támogatni. Köszönöm. Elnök, Huntis úr vagy Abazis úr mondhat néhány szózárásként ezzel kapcsolatban, avagy lezárhatjuk ezt így ebben a formájában is, és akkor a 22-es rabirendi pontra áttérhetünk. Köszönöm, csak röviden. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτη παρατήρηση, γιατί θα... Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy időt szálljunk a vitára általában véve. Fontos tehát megváltoztatnunk az ütemtervet, hogy elég időnk legyen arra, hogy megfelelő vitát, részletes vitát folytassunk erről a témáról. És másodszor, kedves kollégák és kedves bizottság, A módosítók, amelyeket én benyújtok, vagy majd a kollégák benyújtanak, két kategóriába sorolhatók. Az elsőbe tartoznak azok az aggályok, amelyek az irányelv jelenlegi formájában történő végrehajtásában mutatkozó hiányosságokra térnek ki, és másodszor, második csoportba tartoznak azok az aggályok, amelyek a bizottság logikáját kérdőjelezik meg. Ugye növekedésre van szükség, ezért fontos, hogy gyors eljárásokat, gyorsított eljárásokat foganatosítsunk, és ilyenkor gyakran elhanyagoljuk a környezeti kérdéseket. Kivételeket teszünk, rugalmassá tesszük a szabályokat, és hát ilyen irányba haladnak a dolgok. És egy utolsó pont, Mit jelent a vészhelyzet? Mit értünk az alatt, hogy különleges szükségletek? Például a hulladék probléma kapcsán vannak hulladéklerakóink, olyan hulladéklerakók, amelyeket vészhelyzet kezelésére hivatkozva létesítünk, és a vészhelyzetre hivatkozva megkerüljük a szabályokat, ez pedig káros hatással van a polgárok egészségére. Olyan helyen létesülnek hulladéklerakók, ahol nem kellene. Tehát valamit tennünk kell. Tegyünk valamit, hogy a helyzetet orvosoljuk. A dolgokat megfelelően kell végrehajtani, nem szabad, hogy sérüljen az európai jog, és egy utolsó pont, amelyet említenék, Beszéltünk a környezeti hatásokról, de nagyon szűk meghatározását használtuk ennek a fogalomnak. Fontos odafigyelnünk a gazdaság és társadalmi hatásokra is, mind a polgárok tekintetében, mint az EU és az EU-s költségvetés tekintetében. Erről is beszélnünk kell. Sokszor ugyanis a szabályok megszegése sokkal többbe kerül, sőt megduplázza a költségeket. Köszönjük szépen Huntis úrnak. Azt hiszem, a bizottságnak már nem tudunk szót adni, mert már nagyon kevés az időnk, úgyhogy ha lemondana a felszólalási szándékáról, az nagyon jó lenne. Tovább kell haladnunk, és vissza fogunk majd térni erre a témára, Vita, vitázunk majd még erről nagyon fontos szövegről, amely ugye nagyon fontos a szakbizottságunk szempontjából. A 22-es napi rendi pont következik tehát. A 22-es petíció Denisa Lasztovková szlovák állampolgár petíciója, amelyet eh, az olasz-szlovák energiügyi konzorcium nevében nyújtott be. Önni a szó, parancsoljon. Anna Ferusa? Áno, ďakujem. Itt van a benyújtója a petíciónak, parancsoljon. Eh, za túto príležitosť sa osobne zúčastniť. Köszönöm szépen. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy jó magam is eljöhettem erre a vitára, hogy a petíciós bizottságban részt vehetek a általam benyújtott petíció ez általam bejutott petíció megtárgyalásán. Összefoglaljam én először, a, hogy miről van szó az ügyet? Igen, néhány szóval mondja az elnök. Petíciónk Jaszlavska Bohunicei szlovákiai atomerőmű forgalomba való kivonásáról szól. Nagyon kevés időm van, ezért három dologra szeretnék kitérni, melyek szerintem a legfontosabbak. Ugye atomerőműk forgalomba való kivonásánál nagyon fontos az a biztonság, a különböző nukleáris referenciák, illetve a finanszírozás. Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy az nukleáris biztonság, az atombiztonság egy atomerőmű leszerelésénél a legmagasabb szintű normák szerint kell, hogy történjen. Annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni ezen normáknak, a különböző szerződő feleknek, illetve magáncégeknek a meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és ezek mind olyan cégek, amelyeknek vannak már az atomiparban referenciáik. Tehát a nukleáris biztonság érdekében egyértelmű, hogy megfelelő finanszírozást is biztosítani kell. Olyan szintű finanszírozást kell biztosítani, hogy ahogy helyi, ahogy, ahogy ne sérüljenek a különböző magas szintű normák, hiszen hogyha nincs megfelelő finanszírozás, akkor ugye föl kell adni ezen alábbi elvekből. A Jászlovszka Bohonyicei atomerőműt azért vonják ki a forgalomba, mert Szlovákia csatlakozott az EU-hoz. Amikor Szlovákia beleegyezett abba, hogy kivonja a forgalomból ezt az atomerőművet, akkor az Európai Unió azt vállalta, hogy finanszírozza ezt. Normális esetben, hogyha Szlovákia tovább is működtetné ezt az atomerőművet, akkor finanszírozást gyűjtene, ugyanakkor miután idő előtt kell kivonni az atomerőművet a forgalommal, nincs meg a megfelelő finanszírozás, tehát nem folynak gördülékedek az események. Jelenleg abban a fázisban van Szlovákia, amely a fizikai értelemben vett szétszerelést jelenti, most már tehát visszafordíthatatlan a folyamat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy az Európai Unió továbbra is biztosítsa a finanszírozást a konzorciumnak, és a, az a non-profit szervezet, amelyet én képviselek, úgy vélekedik, hogy deficites számunkra a projekt. Az Európai Unió csupán a szükséges finanszírozás egy harmadát küldte el Szlovákiának, tehát a 2014-2020-as pénzügyi tervezési időszakra a kért összegnek csak az egyharmadát ígérte meg az Európai Unió Szlovákiának. Tehát az Európai Unió ajánlata csupán 100 millió euró. Imáron visszafordíthatatlan a folyamat, nagyon fontos, hogy megmaradjon a kontinuitás folyamatosan haladjunk az atomerőmű szétszerelésével, úgy, hogy közben a különböző biztonsági és környezetvédelmi normákat is betartjuk. Nem lehet tehát csökkenteni a finanszírozást. Hadd mondjam el azt is, hogy a szlovák projekttel párhuzamosan Litvániában és Bulgáriában is vonnak ki atomerőműveket a forgalommal. Ők még nem tartanak a szétszerelésnél magánál, de Szlovákia már itt tart, tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a továbbiakban is finanszírozza ezen projektet. Még azt is el szeretném mondani, hogy az EBRD és egy szlovák állami tulajdonban lévő cég érintettek ebben a projektben. Az lenne a javaslatom tehát, hogy a meghallgatásokra a jövőben ezen cégek képviselőit is meghívnánk. Összefoglalásul tehát egy atomerőmű forgalomban való kivonásáról van szó, előrehaladott állapotban van ez a tevékenység, éppen ezért rendkívül fontos az, hogy az atom biztonságot, biztonsággal kapcsolatos normákat betartsuk, és megfelelő finanszírozást biztosítsunk a projektnek. Nagyon szépen köszönjük. Most akkor meg is adom a bizottságnak a szót. Kechner úr, itt van? Parancsoljon. Uh, thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadja a lehetőséget, hogy uh, válaszoljak a pet. Válaszomban csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen kontextusban uh, született meg az EU-s pénzügyi támogatásról szóló döntés, és milyen érvelés áll a döntés mögött. A jogi keretre alapozva a nukleáris, illetve atomhulladék kezelése, és ide tartozik az atomerőművek leszerelése és a tagállamok felelőssége, tehát nekik kell megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítaniuk, ahogyan helyesen el is hangzott, Szlovákia le akarja szerelni, a, illetve a csatlakozás alkalmával vállalt kötelezettséget, hogy leszereli a Jaszlovszka bohunicai eh, erőművet, és a bizottság támogatást nyújt az atomerőmű bezárásához, és a gazdasági károk enyhítéséhez is hozzájárul, amelyek összefüggnek a, az atomerőmű bezárásával. 2006-ban született a kötelezettségvállalás, 2006 végén ismét felgördítettük az ügyet, és a csatlakozási szerződés jegyzőkönyvében is szerepel az a döntés, hogy az Euratom 203-as cikke alapján támogatást nyújt az Európai Unió a bezáráshoz. 2013-ig az Európai Unió kötelezettség vállalt, kötelezettséget vállalt arra, hogy 600 millió euróval támogatja Szlovákiát az atomerőmű bezárása tárgyában. Az Európai Unió azon eredeti kötelezettségvállalás, hogy támogatja Szlovákiát, nyilván nem azt a célt szolgálta, hogy az atomerőmű bezárásának teljes költségét fedezzük. Ugyanakkor azonban előrelépés történt, és nyilvánvaló az is, hogy a, biz, a biz, biztonság a legfőbb prioritás. Úgy döntöttünk, hogy a pénzügyi támogatást 2013-on túlmenően is meghosszabbítjuk, ezért további 115 millió euróról döntött a bizottság a 2014-2017-es időszakra vonatkozóan. Összességében ez azt jelenti, hogy egy kicsivel több mint 700 millió euróval támogatjuk Szlovákiát, ami több mint 50 százalékát fedezi az új bezárási költségeknek. A bizottság úgy gondolja, hogy ez adekvát, megfelelő mértékű pénzügyi támogatás a jelenlegi hatályban lévő jogszabályok alapján, hiszen nem csak azt kell látnunk, hogy mennyibe kerül összességében az atomerőmű bezárása, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy mennyivel előbb zárták be az atomerőművet, mint ameddig működhetett volna. Ez tehát néhány évnyi kiesés, azonban nem szabad túlkompenzálnunk sem, hiszen máskülönben versenytorzulás kockázata állna fenn. Zárásképpen tehát az általam említett okokból kifolyólag az Európai Uniós támogatásnak nem az a célja, hogy fedezze az atomerőműbezárás összes költségét, és a szlovák köztársaság felelőssége egyértelműen, hogy biztosítsa, hogy a hiányzó forrásokat előteremtsék. Ez a szlovák köztársaság felelőssége tehát, az ő feladatuk. Ez az egyik olyan ex ante kondicionalitás, amely szerepel a bizottsági javaslatban, és ez a rendelkezés teljes mértékben összhangban van azon ajánlásokkal, amelyeket az Európai szembevőszéktől kaptunk, valamint az Európai Parlamenttől. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Páska úr. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, vážení... Köszönöm szépen, kedves kollégák. Chcel poupraviť, tá, tá elektráreň nebola... Nos, megköszönöm a bizottságnak is a választ. A Jaszlovszka Bohonicei atomerőművet a Westinghouse által végrehajtott biztonsági rendszer reformja után nem sokkal zárták le. Én is ott voltam, ott dolgoztam én is, úgyhogy nagyon fontos, hogy hogy jó adatokkal dolgozzunk. Az volt az elképzelés, hogy még 20 vagy 30 évig működik majd, aztán Szlovákia arra tett ígéretet, hogy leszereli ezt az atomerőművet, mert az osztrákok erre kérték Szlovákiát, az osztrákok ugyanis nem bíztak az új technológiában. És hát arra kértek minket, hogy rövidítsük le 20-30 évvel ennek az atomerőműnek a működési idejét. Nagyon jól működött egyébként, az atomerőmű nem volt vele semmi gond, de úgy döntött Szlovákia, hogy beleegyezik ebbe a kérésbe, ez, és, a bizot, és az arra számított Szlovákia, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben állja majd a költségeket. Most ez itt a probléma, hogy most már visszafordíthatatlan a folyamat, nem lehet ezt megállítani, hogy ezt megtennénk, akkor az biztonsági következményekkel járna Szlovákiában és Ausztriában is. Tehát a leszerelési programban ezt, erről is beszélni kell, Litván és litván és bulgár kollégáink is leszerelik az atomerőműveiket, de mi már elértük azt a pontot, ahonnan nincs visszatérés. Az Európai Bizottság eredeti becslései, hogy is fogalmazzak, nem túlságosan kedvező, együtthatóval számoltak, ha ezt összehasonlítjuk a litván vagy a bulgár együtthatóval, akkor elmondhatom, hogy Szlovákia nem kapott annyit, mint amennyit megérdemelt volna. A szlovák köztársaság folytatja majd az atomerőmű leszerelést, de nagyon fontos az, hogy, folyt, hogy folyamatosan kapjuk a finanszírozást, tehát számítanunk kell, vagy számítunk erre a, erre a finanszírozásra, a bizottság megígér valamit, aztán azt mondja, hogy erre ne is számítsunk. Van Rompoly úr az elmúlt tanácson kifejtette véleményét, és az az elképzelése, hogy 100 millióról 200 millióra kell emelni a finanszírozást. Tehát a tanács is úgy érzi, hogy a bizottsági számítások nem voltak túlságosan korrektek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni a vitához, hiszen Paska kollégám már kitért a fő érvekre. Támogatom ezt a petíciót, és ez a petíció megérdemli azt, hogy támogassuk. Ennek két oka van. Látnunk kell azt, hogy mindez Szlovákia csatlakozásakor történt az Európai Unióhoz, és szomszédos ország Ausztria előfeltételként rögzítette ezt a pontot Szlovákia csatlakozásához. Ez az előfeltétel nem volt realista, az ottomán ellenes ideológiából táplálkozott az Ausztria részéről, Szlovákia hátrányos helyzetben volt, hiszen éppen a csatlakozás folyamatában volt. A szakvélemény, a szakvéleményeket megfelelő hatóságok készítették, ügynökségek, és 30 évre előre tervezték ezt az atomerőművet, nem rövid időre. Tehát azt gondolom, hogy ez nem um, valósághoz hű hozzáállás volt Ausztria részéről, és éppen ezért vált egyre hosszabbá és hosszabb a leszerelés időtartama. Illetve együttes károk is keletkeztek. 2013 és 20 közötti időszakra nézem, minél hosszabb időt vesz igénybe leszerelés, annál magasabbak lesznek a költségek és a leszerelés támogatási költségeinek növelése azt gondolom, hogy megalapozott, hiszen mi hamarabb lezárul a leszerelés, annál alacsonyabbak lesznek a költségek, és minél tovább tart ez, annál több pluszköltséget kérhetnek 5 év múlva, például, hiszen pluszköltségek merülnek fel. Tehát azt gondolom, hogy minél hamarabb lezárul a leszerelés, annál jobb. Köszönöm. Ευχαριστώ κύριε Τσάρλε. Η κυρία Άουκεν παρακαλώ. Köszönöm szépen, Auken asszony. Köszönöm. Nagyon érdekes ez a petíció. Nem régiben, néhány perccel ezelőtt a KHV irányelvről volt szó, a bizottság egy sertés farmot hasonlított össze egy atomerőművel, biztonsági szempontból pedig szerintem azért eléggé különböző dolgokról van szó. Azt én megértem, hogy Ausztria aggódott a szlovák atomerőmű miatt. Egy dolog bizonyos az atomerőművekkel kapcsolatban, unokáink utálni fognak minket. Tehát gondoljunk az unokáinkra, és arra, hogy rendkívül költséges az atomerőművek leszerelése, és ez igaz, az, igaz a szlovákiai atomerőműre is. Az építési költségekbe azt sose számolták bele, hogy egyszer majd le is kell szerelni ezt az atomerőművet. Hogyha Szlovákiát a Szlovákia több, ha Szlovákia finanszírozást kap, az mindenképpen piac torzító hatású, ugyanakkor ezt az atomerővet le kell szerelni, nem lehet ezt más energiaforrásokkal összehasonlítani. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy az piac torzító hatású, hogyha Szlovákia plusz finanszírozást kap. Szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol nem finanszírozzák az atomerőművek leszerelését, sőt, az egész atomipart sokkal jobban finanszírozzák, mint bármi mást. Tehát eh, segítsünk Szlovákiának. Szlovákia ígéretet kapott, és eh, ezzel, ennek a kapcsán mondjuk el azt is, hogy a bizottság általánosságban rendkívül nagy lelkű volt az iparral kapcsolatban. Ami pedig a biztonsági összehasonlítást illeti, a sertésfarm és atomerőmű, jó lenne, hogyha helyes adatokból dolgoznánk. Nagyon kevés eh, nagyon kevés reaktor van Dániában. Például ezek úgynevezett tudományos reaktorok, ezek energia előállítására nem alkalmasak, és ezt a két aprócska kis Dán reaktort le akarnák szerelni, az rendkívül költséges lenne. Úgyhogy tartsuk be a Szlovákiának tett ígéreteket, mert ha nem, az botrány. Fölépítették az atomerőművet, és ugye, ahogy szokás, nem kalkulálták bele a felépítési költségekbe a leszerelési költségeket, nyilván lehetett tudni, hogy előbb-utóbb le kell szerelni ezt az erőművet. Igazi költség kiszámítás sose láttunk még az atomerőművek esetében, hiszen ezt mindig kihagyják. Nézzük meg jelenleg a japán költségeket. Ugye ott is atomerőművet próbálnak leszerelni, hihetetlen mértékű a helyzet para... Köszönöm, Ankin asszonyáról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ja, ich möchte schon versuchen, einen Beschlussvorschlag zu formulieren. Szeretnék javaslatot tenni. Azt gondolom, hogy az eltem szólók kitértek a részletekre. Én nyitva hagynám a petíciót három ok miatt. Azért, mert írásban is várjuk a bizottság válaszát. Nagyon rövid összefoglalót kaptunk a mai szakbizottsági ülésen. Második ok, egy áttekintést is szeretnék kapni azokra a játékszabályokról, amelyek érvényben vannak az EU-ban. A bizottság azt javasolta, hogy egyenlő bánásmódot kell alkalmazni az atomerőmek leépítésénél, és én ezt értem, de nem ismerem a játékszabályokat. A harmadikok a probléma definiálásához egy pontosabb költség kimutatása van szükségünk a szlovák kormánytól. Miről is van szó, mi az, amire még pénzt kell szenni. De hát én megvárnám ezeket az anyagokat, és ezt szerettem volna javasolni. Jegyzőkönyvbe szerettem volna adni ezt a három okot. Írásba jövő a bíróságtól az Európai Unióban játékszabályok, és a harmadik egy költség becslés a, a, a szlovák kormánytól, illetve a bizottság véleménye erről a költségkimutatásról. Köszönöm szépen, Jár úr! Nyitva hagyjuk akkor ezt a petíciót. Viszont, hogyha a Peti kompetenciáin túl mutat ez az ügy, akkor más bizottságoknak is továbbítani fogjuk ezt a petíciót. Illetve esetleg az ombudsmanhoz is eljuttatjuk, hiszen itt egy pénzügyi problémáról van szó, nem vagyok biztos benne, hogy meg tudjuk oldani. Természetesen szükségünk van az összes információra, mind a bizottságtól, mind pedig a szlovák kormánytól, ami a felhasználást illeti. De én attól tartok, hogy Peti szakbizottságként ezt mi nem fogjuk tudni megoldani. Hát követem majd azt, amit Jár úr mondott, de nem tudom, hogy eh, szükségünk lesz-e majd még extra adatokra, plusz információkra a petíció érdekében. Nekem úgy tűnik, hogy eh, hiányzik itt a taktika. Ami az atomenergia biztonságot illeti Európában, Érezhettük annak idején Csernobil hatását. Most úgy tűnik, hogy ez az Európai Unióban is érzékelhető, tehát a helyzetet úgy kell kezelnünk, hogy legyünk objektívek egyrészt, Nem biztos, hogy ez a tagországi kompetenciába tartozik, hanem az Európai Unió kompetenciájába általában véve hiszen ebben az esetben nem csak Szlovákiáról van szó, nem csak Ausztriáról, a szomszédos országról, hanem egy európai problémáról van szó. Tehát én itt egy nagy kérdőjelet hagyok a petíció mögött. Nem tudom, hogy tudunk-e megoldást találni. El kell majd gondolkodnunk arról, hogy milyen más szakbizottság tudna reagálni erre a petícióra. Köszönöm. Now we go. Uh, you have to be thinking the issue. Mr. Bostinaru. Bostinaru, úr. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, I did it, but uh, then he died. Uh, the first committee should be ITRE. Az ITRE szakbizottság uh, lesz a következő szakbizottság hiszen ők foglalkoznak az energiaügyi kérdésekkel, de látnunk kell a jogi alapot is, mik a kötelezettségvállalások az Európai Unió, milyen kötelezettségeket vállalt, hiszen ezt nem a szlovák kormány maga készítette el, hanem az Európai Bizottság döntött úgy, hogy megkéri majd Szlovákiát, hogy építse, illetve szerelje le az atomerőművet, és hogyha nem valós alapokra támaszkodott ez a felmérés annak idején, akkor a számok különböznek, és valakinek foglalkoznia kell az akkori értékeléssel, illetve a jelenlegi valósággal. Ez egy komoly probléma, hiszen a válság, válság idején nem kérhetünk meg egyetlen tagországot arra, hogy egyedül vállalja a felelősséget, és ezt meg ezt meg ezt csinálja meg és ki az, aki majd meg kell, hogy fizessenek a költséget, Szlovákia. Én ezt a típusú hozzáállást nem támogatom. Ez egy közös megoldásnak tűnt Szlovákia és az Európai Unió részéről, tehát a terheket is mindkét félnek viselnie kell, annak érdekében, hogy megvalósítható legyen ez a folyamat, illetve, hogy mi hamarabb le lehessen szerelni ezt az atomerőművet, mint korábban már említettem. Éppen ezért nagyon fontos valós alapokra támaszkodni, illetve az ITRE véleményét is kikérni. Hagyjuk nyitva a petíciót, illetve fontos, hogy ne teremtsünk precedens, precedenset, hiszen én tudom kezdeni, hogy hamarosan Bulgária, más országok esetében is lesznek hasonló problémák, amikor az Európai Uniónak meg kell tennie a saját feladatait. Köszönöm. Uh, we keep it open. We send it to the... Nyitva hagyjuk tehát az ügyet, uh, átküldjük az itrének, és megvárjuk, hogy további információkat kapjunk. Rendben, köszönjük szépen, és köszönjük, hogy eljött hozzánk. Visszatérünk most a napi rendünkhöz. 15-ös Daniela Sfera, olasz állampolgár ügye következik. Egy gázvezeték, apuliai gázvezeték megépítéséről szóló petícióról van szó. Azt hiszem, Spera szó nyit van, ugye? Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a petíciós bizottságnak, hogy fogad, hogy beszámolja a kezen projektekről. A Tárántói lakóközösség nevében. A komitátó Legam Jónicsi két petíciót nyújtott be, két ENI projekttel kapcsolatban. Az első az úgynevezett Tempa Rosszel projekt, Bazilikából eredő gázvezeték, a második projekt pedig egy egész különleges projekt. Itt arról van szó, hogy a KHV irányelvet nem tartották tiszteletben, szintén egy ENI cég által levezérelt projektről van szó. Környezetszennyezésről van szó. Taranto városában nagyon megérezzük ennek a hatását, és még nem nagyon találtunk megoldást erre a problémára. Az úgynevezett Tempa Rosse projekttel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy volt, vannak fejlemények, hírek, új információhoz, dokumentumokhoz jutottam, amelyeket a petícióhoz csatolnék. A KHV irányelv, a szevezó irányelv sérültek. Ezzel kapcsolatban ugye a közösségi jog kimondja, hogy a KHV, hogyha a KHV negatív, illetve hogyha a szervező esetében, nincs meg a vészhelyzeti terv, akkor nem lehet új létesítményeket létrehozni, avagy létezőket kibővíteni, hogyha ezeknek hatása lesz a környezetre. Tehát előzetesen kell a KHV-t megtenni, benyújtani még akkor is, hogyha kibővítünk csak egy létező létesítményt, a teljes projektet kell ugyanis kiértékelni, illetve a lakossággal is közölni kell ezen kérdéseket. Nagyon fontos az, hogy biztonsági vizsgálat is történjen. Nagyon fontos, hogy az érintett helyi lakosság tudatában legyen a problémának, hogy milyen típusú kockázatokkal számolhat. 2011-ben az olasz környezetvédelmi minisztérium pozitív KHV-t adott ki és ezt azért tehette meg, mert 2009-ben és 2010-ben felmentést adott az ENI-nek a vészhelyzeti terv megírására. Nos, a szervező irányelvnek ez nem felel meg, ennek ellenére tehát pozitív KHV-t adott ki az olasz környezetvédelmi minisztérium a projekt kapcsán. Hadd mondjam el azt, hogy a, a Legami Jónicsi már korábban közölte a problémát. Van egy regionális technikai bizottság, amelyet Olaszország kijelölt ezzel kapcsolatban, és náluk már felvetettük ezt a problémát. Nos, van itt még egy gond. A lakosságot nem tájékoztatták megfelelően, a lakosság, tehát nem volt tudatában a, a felmentésnek, így aztán nem teljes tájékoztatást kapott a lakosság. Úgy véljük, hogy ezáltal a teljes KHV folyamat jelentősége csökkent, és ez a teljes folyamatra behatással van. A Szevezó irányelv 18-as cikke értelmében nagyon fontos kimondani azt, hogy csak akkor engedélyezheti a tagállam munkálatok elkezdését, hogyha megfelelő vészhelyzeti terve van az illető cégnek, illetve a tervnek. Nos, még egyszer elmondom, a 2009 es 2010-es évre vonatkozó kivétel kérdését. Nem tudom elfogadni, hogy az olasz, tagá, hogy az olasz állam eh, pozitív KHV-t adott ki ezen projektre. A biztonsági körülményeknek nem felelt meg ez a projekt. Nem kellett volna tehát pozitív, irány, pozitív eh, vélekedést adnia. Az is nagyon fontos, hogy eh, új projekt, illetve egy létező létesítmény kiegészítésekor haladéktalanul elküldje a szoba forgó cég, a hatóságoknak a különböző biztonsági terveket. Ez nem történt meg. A lakosság nem volt tudatában az ezzel kapcsolatos biztonsági problémáknak, és a regionális technikai bizottság, amelyet Olaszország fölállított, ezért nem is tudta erről tájékoztatni a lakosságot, a lakosságnak ezért nyilvánvalóan nem voltak ellenvetései. Ellenvetései sem. a KHV, lejárás, KHV eljárás lefolytatása után ezzel kapcsolatos megjegyzéseket már nem lehet elfogadni eljárásbeli okokból. Egy új tárolót, egy 180 ezer köbméteres tárolót épít fel a cég, és véleményem szerint ez városrendezési problémát merül fel, illetve egy irányelvnek is ellentmond, hiszen lakott területen történik mindez, illetve olyan területen, ahol nagyon nagy a forgalom, ahol nagyon sokan, nagyon sok gyalogos is megfordul, illetve vannak itt rekreatív területek is, illetve van itt egy kábítószer függők számára felállított központ is nem beszél a projekt az úgynevezett dominóhatásról is, nagyon sok hasonló létesítmény, léte, nagyon sok hasonló létesítmény van egymáshoz közel, tehát ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez kimaradt a teljes KHV eljárásból. Nos, a petíciós bizottságnak jutottam az összes rendelkezésre álló dokumentumot, ami pedig a másik, másik petíciót illeti azzal kapcsolatban is, már mindent átadtam a bizottságnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nicholson asszony bizottság részéről kérem válaszoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a bizottság a két petíció kapcsán különböző leveleket küldött az olasz hatóságoknak az elmúlt év során. Három levelet, három válaszlevelet kaptunk. A legutóbbi levél január 14-15-i keltezésű, tehát még mindig vizsgáljuk annak tartalmát. Ugyanakkor azonban az EU-s jogszabálysért, esetleges EU-s jogszabálysértése kapcsán azért már mondhatunk néhány szót, noha még zajlik a vizsgálat. A 2011. október 27-én megszületett a KHV a finomító ügyében, továbbá a panaszos beismerte, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium oldalán hozzáférhető volt egy KHV összegzés, amely nem tartalmazott technikai műszaki információkat, maga a tagállam határozza meg a bizottság álláspontja szerint, hogy milyen tartalmú is kell, hogy legyen egy KHV pontosan. Ebben az esetben a nyilvános konzultáció információit nem tették közzé. Az emberi egészségre gyakorolt hatások, epidemiológiai vizsgálatok és kockázatok nem szerepeltek a KHV-ban. A bizottság ennek alapján, tehát a rendelkezésre álló információk alapján nem látja, hogy sérült volna a KHV irányelv összességében. Ami a hulladékkezelésre vonatkozó irányelvet illeti, amelyről szólt a petíció benyújtója, a bizottság már írásbeli közleményében korábban közölte, hogy még tervezési fázisban van a projekt, ezért ez az irányelv sem sérült a dolgok jelenlegi állása szerint. A petícióban szerepel az esetleges élelmiszer biztonsági irányelv sérülése is. Ezt nem említette a panaszos az összegzésében, nem tudom, hogy erről szóljak-e néhány szót. Igen, akkor Megadom a kollégámnak a szót, aki majd többet mond erről, és utána visszatérek majd még a szabályzó irány elv esetleges megsértésére. Köszönöm szépen. Paolo Karikátó vagyok, a Digi Szánkótól. A petícióban és a kapcsolódó dokumentumokban arról tájékoztatnak minket, hogy az olajfinomító környékén vannak kagylófarmak is. Eh, allora, questo uh, tipo di allevamento... Az ilyen kagylófarmok esetében, vagy ilyen termékek esetében van egy vonalkozó, vonatkozó rendelkezés, amely 2006. januárjában lépett hatályba. A 26 per 3-as bekezdésében a vonatkozó rendeletnek azt olvashatjuk, hogy milyen feltételek mellett jöhet létre a kagylók tenyésztése, illetve itt elolvashatjuk azt is, hogy milyen típusú területeken lehet egyáltalán létrehozni ilyen tevékenységet. Egy másik rendelkezés arról szól, hogy az illetékes közegészségügyi helyi hatóságoknak milyen ellenőrzéseket kell végrehajtani a kagylófarmok környékén. Tehát itt konkrétan le van írva, hogy az illetékes hatóságoknak milyen ellenőrzéseket kell végrehajtani a kagylófarmókon, sőt, még az epidemiológiai vizsgálatokról is szól ez a jogszabály. Amikor, amikor egy kagylófarmot besorolja a helyi hatóság, akkor ilyen vizsgálatokat kell, epidemiológiai vizsgálatokat kell végrehajtani. Nagyon bonyolult dolog tehát egy farmot létrehozni. Egészségügyi vizsgálatra van szükség, közegészségügyi vizsgálatra, mégpedig elég részletesre, és a illetékes helyi illetve tagállami egészségügyi hatóságoknak felelős döntésére. Amikor egy tagállam engedélyt ad arra, hogy egy adott területen kagylófarmot hozzanak létre, akkor minden lehetséges tényezőt figyelembe kell venni. Tehát nem csak egy mikrobiológiai felmérésről van szó, hanem azt is ki kell értékelni, hogy milyen vegyi vagy mérgező anyagok szennyezhetik ezt a területet. Tehát megfelelő-e magyarán a terület a kagylótenyésztésre. A beérkezett dokumentumok alapján ezeket a dokumentumokat egyébként a, a környezetvédelmi főigazgatóságban dolgozó kollégámon keresztül, dolgozó kollégámon keresztül kaptam meg. Arra jutottam, hogy lezárták a kagyló tenyésztést, mert klorobifenilek jelentek meg a kagylóban, és a, a tarantói önkormányzat adott ki erre egy rendeletet. Tehát immáron nincs kagyló tenyésztés ezen a területen, hiszen a polgármester úgy döntött, hogy dioxin és bioklorofenil van jelen a tenyésztett kagylókban ebből már következtetni lehet arra, hogy ezt a területet a szabályok figyelembevételével csak elég nehezen lehetett úgy osztályozni, mint kagyló tenyésztésre alkalmas terület. még egy dolog van, amit elemeznünk kell, amit meg kell vizsgálnunk, és erről még nem kaptam megfelelő anyagot, tehát jól lenne ellenőrizni. Tehát arról van itt szó, hogy milyen paraméterek alapján történt meg ezen területnek az osztályozása 2011 előtt. Most már nem merül fel a probléma közegészségügyi kockázat kap kapcsán, hiszen már nincs kagylótenyésztés. Ellenőrizték a kagylókat, és egyértelmű, hogy azok nem hozhatók forgalomba, nem ehetőek. Tehát azt kéne még megvizsgálni, és várom a dokumentumokat erre vonatkozóan, hogy milyen feltételek alapján, vagy milyen kritériumok alapján kaphatta meg egyáltalán az engedélyt kagyló tenyésztésre ez a terület. A lezárt területek mellett vannak még olyan területek, ahol folyik agylótenyésztés, ezek rendkívül apró kagylók, kagyló palánták, ha fogalmazhatok így, amelyek nem alkalmasak emberi fogyasztásra. Mm, questo tipo di allevamento che ancora, diciamo, non, che, che, che... Nos, ez is egyfajta ez is egyfajta mezőgazdasági tevékenység, ezek nem alkalmasak, ezek a kis kagylók az emberi fogyasztásra. Nem tudjuk, hogy ezen kis kagylókban jelen van-e a dioxin, illetve más anyagok. Nekünk meg kell azt várni, hogy emberi fogyasztásra alkalmas terméket vizsgálhassunk. Köszönöm szépen. So then I continue on the alleged breaches of the Seveso Directive. Folytatnám a Seveso irányelv esetleges megsértésével. Mint ahogy mondtam, három levelet küldtünk az olasz hatóságoknak, választ is kaptunk. A következőt mondhatom el az olasz hatóságok által szolgáltatott információk alapján. Jelezték, hogy az előzetes biztonsági jelentés, illetve tanulmány és a végrehajtható, előzetes végrehajthatósági tanulmányt a projekt kivitelezője 2012. márciusában benyújtotta, ugyanakkor azonban felfüggesztették a folyamatot, a hatóság, tehát a vizsgálatot felfüggesztette egy időre, hogy végrehajtsa a nyilvános konzultációt és levonja a konklúziókat ebből, annak érdekében, hogy megfelelő döntést tudjon hozni. 2012. augusztus 13-án a Tarantói Hatóság új információkat kért a konzultációs folyamathoz a projekt végrehajtójától, az illetékes hatóságok nem voltak az akkori információk birtokában képesek megfelelő biztonsági védelmi tervet kidolgozni, és erről a nyilvános konzultáció során tájékoztatni a e, nyilvánosságot. Ugyanakkor azonban egy létező külső sürgősségi terv ről beszámolt a hatóság, amely megfelel a szükséges szabályoknak. Ezen túlmenően az olasz hatóságok jelezték, hogy egy új külső sürgősségi vészhelyzeti tervet ki fognak dolgozni, és végre fogják hajtani a nyilvános konzultációt a szabályoknak megfelelően. Tehát a bizottság a következő következtetést vonja le, még világos és igaz, hogy nagyon fontos a külső vészhelyzeti tervek meghatározásához a megfelelő információk megléte. Úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok már megkapták a szükséges információkat, az egyetlen hiányzó információ a nyilvános konzultáció eredménye. Ennek értelmében felmerül a kérdés, hogy megfelelően konzultálták, konzultáltak-e már korábban a nyilvánossággal. December 13-án, 2012-ben a bizottság írt egy levelet e tárgyban a hatóságoknak, és a választ egyelőre még vizsgáljuk. Hamarosan a petíciós szakbizottságot írásos közleményben fogjuk tájékoztatni ezen válaszlevél eredményéről. Ami a második petíciót illeti, ha kitérhetek erre is, elnök, nagyon jó lenne, hogyha rövidre fognám mondandóját, mert sok más petícióval is kell foglalkoznunk. Igen, tehát azt mondhatom, hogy a bizottságon belül hasonlóképpen közelítettük meg mint két petíciót, felvettük a kapcsolatot a hatóságokkal, és úgy látjuk, hogy a második petícióban, ugye, ahogyan ön is mondta, ön sokkal kézzelfoghatóbb problémákról beszél, az olasz hatóságokkal konzultáltunk, több információt kértünk tőlük, és kaptunk információkat, de ezen információk alapján azon által említett négy projekt esetében nem tudunk jogsértést megállapítani. Egy írásos közleményben továbbítjuk majd ezen információkat ön felé, mi hamarabb. Köszönöm, nagyon jó lenne ez így. És ez megkönnyíti a bizottsággal való kommunikációt is azt asszony, köszönöm szépen. Nyilván nyitva kell tartani ezt a, ezt a petíciót. Megdöbbentem, amikor a kagyló tenyészetről beszélt, azt mondta, hogy ez nem veszélyes, hiszen nem emberi fogyasztásra alkalmas. Hát kérem szépen, itt dioxinról van szó. A környezetben egyáltalán nem kéne dioxinnak lennie. Még akkor is, hogyha végül nem emberek eszik ezt meg. Előbb, mindenképpen drámai sorsa van mindennek, a, a, minden szervezetnek, amiben belejut a dioxin. Szerintem a kiskajlókból ugyanolyan veszélyes a dioxin, mint a nagyokban. E, e, Köszönöm szépen. Járó parancsoljon. Én itt hagynám a petíciót, mivel úgy tűnik, hogy a kommunikáció még mindig folyamatban van, a méreggel nem szabad viccelni, még akkor is, hogyha ez kis mennyiségben van jelen, és a dioxin mindig veszélyes, még akkor is, hogyha nincs ott kagylótenyésztés, az emberek számára veszélyes a dioxin. Itt vagy nem a petíciót, mint említettem. Gratulunk την αναφορά ανοιχτή. Köszönöm szépen. A petíció nyitva marad, és áttérünk a következő pontra. Sergio Diana kérjük, hogy mutassa be a petícióját. Allora, ringrazio, grazie signora Presidente, ringraziamo l'onorevole. Köszönöm szépen, köszönet az Európai Parlamentnek, hogy fogadta a petíciónkat. Egy pillanat szól közben az elnök. Elnézést, elnézést, elnézést, probléma. Most a 16-os jön, vagy a 17-es? De hát a 17-est megtárgyaltuk az előző napi rendnépontnál. Most az egyszer nem én tévedtem, hanem David. Tessék. Grazie. Ehm, meno, ma c'è la 17, e la nostra... De hát ott van a 17-es, a miénk a 18-as. Mi lett a 17-es? Ci siete prima voi? No. E allora, eh, buongiorno intanto. Jó napot kívánok mindenkinek! Azért jöttem ide, hogy három petícióról szóljak. a 483 per 2007-esről, az 1147 per 2008-asról beszélek, illetve a 1472 per 2009-esről szeretnék beszélni. Hm. A három petíció témája a Triesti öböl mentén elhelyezkedő gázterminálok helyzete, illetve a biztonsági megfontolások, amelyek véleményem szerint megkérdőjelezhetőek. Nézzük a jelenlegi helyzetet. Hadd emlékeztessek arra, hogy a Triesti kikötőben van szó gázterminálokról, a Gas Natural, Natural nevű spanyol cég fogja ezeket létrehozni, illetve offshore a Triesti öbölben is az EON létrehoz majd egy ilyen terminált. Az elsőt, az elsővel kapcsolatban nemrégében közbeavatkozott a, a Környezetvédelmi Minisztérium, hiszen megkérdőjelezte a KHV-t, különböző hiányosságokra, hiányosságokat véltek felfedezni ebben a vizsgálódban. Ami a másik projektet illeti, még, még mindig nyitott a KHV kérdése. Milyen kritikus pontokról beszélünk, miről van szó a petícióban? Az engedélyezési folyamat nem volt megfelelő ami a Triesti kikötőben lévő terminált illeti, ezt engedélyezték, tehát először az újragázosított terminált engedélyezték külön folyamatban, és utána a nemzeti gázhálózathoz való hozzá való csatlakozást és az, ezzel kap, az erre szolgáló gázvezetéket egy külön folyamatban engedélyezték, ez nyilvánvalóan nem felel meg a szabályoknak. Az engedélyt úgy kapta meg ez a terminál, hogy nem volt, már, nem volt meg a stratégiai környezetvédelmi tanulmány, pedig ezt meg kellett volna tenni, hiszen a Triesti kikötőre nagyon komoly hatással van ez a gázterminál. Tehát konkrétan a Trieste kikötőre nincs meg ez a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmány. A gázterminálok esetében el kell azt mondani, hogy nem csak egy országot érintenek, hanem hármat, Horvátországot és Szlovéniát is, Olaszországon kívül kettő uniós tagállam, egy pedig nem, nem sokára belép majd az unióba. A Triesti öböl környékéről van szó, és a határon átnyúló stratégiai környezeti hatástanulmányra is szükség lenne. Ez megtörtént, de nem a uniós jogszabályok szerint. A Szlovéniával való egyeztetés csak utólagosan történt meg. Szlovénia nem kapta meg az összes dokumentumot, amelyre szüksége lett volna a megfelelő értékeléshez és ez mind a két projektre igaz. Ez a jelenlegi helyzet tehát. Ami a biztonsági követelményeket illeti, mindkét projekt mindenképpen megnövekedett hajózási kockázata jár a Trieste jövőben. Ami a Gas Natural projektet illeti, ugye egy ipari kikötő közepén helyezkedik el ez a terminál, és ez a városra is nagyon komoly következményekkel, nagyon komoly következményekkel, kockázatokkal jár. Ezzel kapcsolatban is egy vizsgálatra lett volna szükség, ipari kockázatokra vonatkozó vizsgálatra, tehát ez egy onshore vizsgálat lett volna. Nyilvánvalóan előzetesen egyeztetni kellett volna a lakossággal. Ez nem történt meg. A lakosság semmilyen tájékoztatást nem kapott, nem, nem volt tudomása a Triesti kikötőben létesítendő gázterminálról. Nem volt meg tehát a tájékoztatás a lakosság felé, és ez a teljes KHV eljárásra hatással volt. A két projekt a Trieszi öbölben helyezkedik el, 15 km egyik a másiktól. Két olyan terminálról van szó, amely, mind, amelynek mindegyike 8 milliárd köbméter kapacitású. Én nehezen tudom azt elképzelni, hogy két ilyen nagy kapacitású terminált ennyire közel kell egymástól elhelyezni, és erre még engedélyt is kapnak, ez igazán nehezen elképzelhető. Úgy gondolom, hogy a merényletek kockázata is nagyon magas, ez, lakos, ez a lakosságot is érint, illetve a hajózást is. A Triesti kikötőben helyezkedik el már 40 vagy 50 éve a legnagyobb olajterminál Közép-Európában, te, Európában, teljes Közép-Európát ez látja el, és a Gas Natural terminál ennek a tőszomszédságában helyezkedne el, tehát a, a kockázatok rendkívüli módon megnőnek, hogyha valamilyen támadás éri az új terminált, akkor az nyilván hatással van a régi terminára is, és ez befolyásolhatja teljes Közép-Európa ellátását. Nagyon-nagyon súlyos következményekkel járnak. Ne felejtjük el azt sem, hogy mindkét új projektnek, mindkét új projekt légszennyező hatással járna tehát Friuli, Venecia, Giuliában megnőne a szennyezés, és az Európai Bizottság már 2008-ban indított jogsértési eljárást Olaszországgal szemben, tehát a lég levegő mennyiségének romlása miatt indított el egy ilyen eljárást az Európai Bizottság. Tehát a levegő szennyezés kérdéséről is beszélnünk kell, Furcsa módon ez sem szerepel a KHV-ben. Még egy ide vonatkozó adat. Alternatív helyszínekről is említést kell tenni a KHV-ben. Sajnálatos módon ilyen javaslatokat nem tett, ilyen javaslatok nem szerepelnek a KHV-ban. Tehát az egyik a Trieste kikötőben helyezkedik, a másik pedig az öböl közepén helyezkedik el, és az öböl közelpe ez azt jelenti, hogy 400 méterre vagyunk a szlovén felség területre, szlovén fennhatóság alá, alá tartozó vizektől. Ugye itt több ország érintett, ezt említettem, ezért mindenképpen meg kell tenni, mégpedig a lehető legnagyobb szigorral a stratégiai határokon átnyúló vizsgálatok lefolytatását. Mindenképpen tehát elemezni kell, hogy mi a státusz a Triesznek, Trieszti kikötőnek és a Trieszti öbölnek. Az Európai Bizottság nem régiben 2012. Auguszt, augusztusában nemzetközi stá, jogi státusz adott Triestnek, és erre a jogi alap a béke megállapodás, amely továbbra is hatályban van. A béke megállapodás kimondja azt, hogy szabad kikötő Triest, tehát Triest nem egy tagállamhoz tartozik, nem Olaszországhoz tartozik. Tehát nincs egy olyan tagállam, amihez tartozik, nincs egy olyan állam, amihez tartozik, hanem a világ összes államához tartozik. A Triaszi kikötőben létesítendő Gas Natural terminál magában a kikötőben helyezkedik el, onshore, engedélyezték ennek a létrehozását a e, európai jogszabályok alapján, és sajnálatos módon ez nem összeegyeztethető a e, béke megállapodás jelenleg is hatályban lévő szövegével. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Kedeszkó úr kap szót a bizottságtól parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony egy hosszantartó vizsgálódást tart immáron az Európai Bizottság. Több éve is kapcsolatban vagyunk a petíció benyújtóival, és Triest ezen területe több vizsgálatágyát is képezi. Szeretnék röviden fej, kitérni erre a vizsgálatra. Több ügyet is érint ugyanis. Az első egy új vizsgálat, amely amely a stratégiai tervre vonatkozik, valamint a Trieste földhasználati tervre is. Ez önmagában véve nem érinti közvetlenül a visszagázosító üzemet, de, de általánosabban összefügg a földhasználati tervvel és a kikötői tervvel. Folyik a vizsgálódás, párbeszédet folytatunk a az olasz hatóságokkal, és úgy tűnik, hogy a stratégiai tervre vonatkozó tervet, illetve folyamatot a mindkét üzem esetében a hatóság, nyomon követjük a folyamatot. A vonatkozó irányelv szerint az általános felmérés csak is az üzemek és programok, olyan üzemek és programok esetében kötelező, amelyeket meghatároz maga az irányelv. Tehát egyfajta tervet vagy programot kell megkövetelni mindenképpen a projekt végrehajtóitól. Úgy tűnik, hogy sem az Európai Unió jogszabályai, sem Olaszország jogszabályai eh, nem követelnek meg a szóban forgó üzem esetében ilyen tervet, ilyen SKV tervet a visszagázosító üzem esetében. Ahogyan korábban említettem, az olasz hatóságok folytatnak SKV vizsgálatokat, de az általános földhasználat és kikötő használat kapcsán. Ami a szeveszó irányelvet illeti, ez egy másik vizsgálódás, szintén folyamatban van, és volt egy jogsértés is, ezt az ügyet tavaly lezártuk. Ez egy általánosabb nyomozás vagy vizsgálat, amely a szavazó irányelv végrehajtásáról szól a Triaszt területén meglévő, meg, már létező üzemek vonatkozóan. Tehát ez nem a visszagázosító üzemre vonatkozik, mert az egy folyamatban lévő projekt. Van egy új vizsgálat ezen felül, amely a nyolcas cikk vonatkozásában a dominó effektust vizsgálja az összes üzemre vonatkozóan ezen a területen. Nemrégiben kaptunk további információkat az olasz hatóságoktól, ezeket még értékeljük, még kiértékelés alatt vannak, de ez fontos, és ez jelen pillanatban nem vonatkozik, még egyszer elmondom, a visszagázosítási üzemre, mert ez még folyamatban van, rájuk nem vonatkoznak azok a kritériumok, amelyek más már meglévő üzemekre vonatkoznak Triász területén. Ami a visszagázosító üzemet életi, ez ugye a leghosszabban tartó vizsgálódásunk, 2009 óta vizsgálódunk, és ahogyan a panaszos is említette, három különböző üzemről van itt szó. Először is van egy projekt Szauleban, amely esetében 2009-ben megkövetelték a megfelelő tervek és vizsgálatok kidolgozását, de egyelt, egyelőre a beruházási engedély még nem született meg, tehát még nem hagyták jóvá magát a projektet. Az olasz hatóságoktól kapott információk alapján úgy tűnik, hogy ez nem születhet meg, ez az engedély, amíg nem zárták le a KHV-t, a gáz vezeték esetében ez a második projekt, amelyre utalni fogok. A legutóbbi információk szerint úgy gondoljuk pozitív fejlődést láthatunk, a Trieste kikötő hatóság jelenleg eh, SKV és eh, KHV vizsgálatokat eh, folytat, megvizsgálja a kikötői forgalom hatását, és lehet, hogy ebből kifolyólag a Zaulai terminált végül nem építik meg. Az olasz környezetvédelmi miniszter ezen felül még egy külön KHV eljárást indított Zaule esetében is. Mint ahogyan mondtam, 2009-ben volt már egy vizsgálat, de ez a második folyamat még kiegészíti az előzőt. Tehát szorosan figyelemmel kísérjük, hogy mi is történik. A másik projekt a gázvezeték projektje, amely hivatott összekötni a, az onshore projektet a gázvezetékkel, az általános gázvezetékkel, és itt egyelőre még nem zárták le a KHV eljárást. A bizottság emellett megtudta azt is, hogy Szlovéniát is, Szlovéniával is konzultáltak a KHV eljárás során, azonban még nem zárult le maga az eljárás. A harmadik az offshore, tehát a nyíltengeri projekt. Hasonlóképpen áll a helyzet itt is, még nem engedélyezték azt, és a KHV eljárás folyamatban van, még nem zárult le. A Triesti kikötői hatóság álláspontja alapján az olasz környezetvédelmi minisztérium egy újabb vizsgálódást indított a KHV-val kapcsolatosan, és mi ezt is pozitív fejleménynek tekintjük, hiszen figyelembe vehetik ennek során a panaszos által említett problémákat. Tartjuk a kapcsolatot az olasz hatóságokkal, és úgy gondoljuk, hogy az összes érintett tagállam és Horvátország bevonásával is érdemes lenne egy találkozót, megbeszélést tartani a lehető leghamarabb, Egy további dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, zárásképpen az a tény, hogy mivel ezek nem engedélyezett projektek, ezért nagyon nehéz egy végső konklúziót levonni, ami azt a kérdést illeti, hogy a KHV kritériumokat, elvárásokat mennyire teljesítették, A KHV irányelv végrehajtását és a nyilvános konzultációk eredményének figyelembevételét csak akkor lehet felmérni, hogyha öm, megszületnek a döntések az olasz hatóságok részéről. Időközben természetesen az összes információt feldolgoztuk, amelyet a panaszostól kaptunk. Folyamatosan tájékoztatást kérünk az olasz hatóságoktól is, és tartjuk velük a kapcsolatot, de hogyan ma délelőtt elhangzott itt a szakbizottságban, a KHV irányelve némi alapot szolgáltat EU-s szintű fellépésre és a bizottság fellépésére, tehát az Európai Bíróság jogértelmezése alapján csak akkor lehet fellépni, hogy a konkrét hibák történnek a KV eljárás során, csak akkor állapíthatjuk meg, hogy jogsértés történt. Ez ideig azonban ez nem történt meg, különös tekintettel arra, hogy maga az eljárás még nem zárult le. Így tehát ez ideig semmiféle EU-s szintű jogsértés nem tudtunk megállapítani. Elemzésünk, eddig elemzésünk alapján tehát ilyen jogsértésről és konkrét hibákról nem beszélhetünk. A bizottságnak kell ebben a helyzetben és a panaszosnak kellene ilyen helyzetben minden kétséget kizáróan bizonyítania, hogy az értékeléshez felhasznált adatok nem helyén valóak, vagy azokkal valamilyen gond van. Tehát amíg nem kapunk semmiféle arra utaló információt, hogy valahol konkrét hiba, kézzelfogható hiba történt az adatszolgáltatás esetében, minden kétséget kizáróan, és ezt a panaszosnak is elmondtuk már, tehát csak is ekkor tudunk öm, jogsértési eljárást indítani. Azonban az általam említett okokból kifolyólag ez idáig nem történt ilyen hiba vagy jogsértés. Ez idáig tehát még az adott projekteket nem engedélyezték, nem született, nem zárult le a folyamat, a nemzeti, illetékes nemzeti hatóság részéről nem kaptuk meg a, a, a, az arra vonatkozó információkat, hogy a nyilvános konzultáció eredményeit mennyiben és hogyan vették figyelembe, addig nem tudunk lépni. És végül, ami a levegő minőségét illeti, Olaszországot múlt év novemberében, decemberében vonták felelősségre, amiért nem tett eleget a levegőminőségi kritériumoknak. Ezt természetesen figyelembe vesszük, és mint tudják, ez a levegő minőségének éve, tehát az Európai Bizottság nagyon szorosan nyomon követi, nagy figyelemmel követi, kíséri ezt a kérdést. Sok tagállam ellen horizontális jogsértési eljárás van folyamatban, Olaszország is ezek közé tartozik, tehát biztosak lehetnek abban, hogy odafigyelünk erre, és megkértük a nemzeti illetékes hatóságokat, hogy kezeljék ezt a helyzetet. Köszönöm, elnök. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes prezentációt hallhattunk. Megyünk tovább. Kleve asszony. Szeretne felszólalni? Parancsoljon. Mojca Kleva. Sono cittadina slovena. De... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bilingue. Köszönöm szépen. Én szlovén képviselő vagyok. E, szlovén képviselő vagyok, és ismerem ezt a gázterminál projektet. Jó lenne, hogy mi hamarabb közben tudnánk kapatkozni. Én gyakorlatilag ebben az öbölben lakom, és miután szlovén állampolgár vagyok, engem is érint a dolog, pár száz méterre lakom csupán a két termináltól. A Green Action képviselőjével felvettem a kapcsolatot a petíciókkal kapcsolatban. Jónak tartom, hogy ma erről beszélünk. Még mielőtt megvan a két projekt vég, végső engedélye, engedélye. Szlovéniában nagyon aktuális téma, ez nagyon sokat beszélünk a terminálról, helyi szinten is, de egy nemzeti szinten is. Olaszország, Szlovénia és Horvátország is érdekelt a kérdésben, de azért a helyi lakosság nem tudta kifejezni véleményét azzal kapcsolatban, hogy mennyire veszélyes ez a gázterminál, vagy ezek a gázterminálok. Mindenképpen meg kell adni a lakosságnak ezt a lehetőséget. Ez alapelv hogy kell, hogy legyen az összes európai tagállamnak. Jó lenne legalább egy népszavazást tartani ezen gázterminál létrehozásáról. Aggaszt az, amit az AG képviselője mondott a KHV-ról, hihetetlenül nagy veszélyeket rejt magában ez a gázterminál a lakosság egészségére nézve, illetve a környezetre nézve is. Nem csupán a környezeti hatást kell vizsgálni, hanem a tenger szennyezését, a biológiai kockázatot, a nemzetközi tengeri közlekedés zavarását, és ez nem csak a Triesti kikötőt érinti, hanem az Isztriait is. a bizottság képviselője nagyon részletes magyarázatot adott, világosan elmagyarázta, hogy hogyan látja a helyzetet a bizottság, de nekem kétségeim vannak a kettős megközelítéssel kapcsolatban, tehát hogy két részre osztjuk ezt. A Gas Natural projekt egyszer, másrészt pedig a az összeköttetés, tehát az a gázvezeték, amely a olasz gázhálózata köti össze ezt a terminált. Az, hogy két részre tagolták ezt a projektet, ezzel azt próbálták elérni, hogy a környezetre gyakorolt hatást bagatelizálják. Szlovénia elindított egy eljárást ezzel kapcsolatban, és hát eddig azt tudjuk, hogy negatív vélemény született, a tömegkommunikáció is foglalkozik a témával. Nem egyértelmű még, hogy mi lesz mindennek a következménye. Helyi szinten gyakorlatilag már senki nem támogatja ezt a projektet. nem csak eh, én vagyok érintve egyébként itt a képviselők között, szlovén képviselők között, hanem van még két másik képviselő is, ők is negatívan vélekednek a dologról, és hát ugye nem minden nap szoktunk negatívan vélekedni dolgokról. Miután a bizottság az európai szerződés védelmezője, kérem, hogy gondolkodjon el ezen a dolgon még. Köszönöm szépen. Jordánsz asszony parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én Szlovéniából érkeztem. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ezek a terminálok nem csak regionális lakosságokat érintenek, nem csak Szlovéniát, a szlovén közvéleményt, a környezetvédelmi hatástanulmány eh, megnyitása, amelyet a Szóval ezt környezetvédelmi miniszter javasolt, szintén önmagáért beszélt. Gyura Szente úr nagyon sok agályról számolt be, biztonsági aggályról. Én ehhez még hozzá szeretném tenni azt, hogy nem csak az eljárásokról van szó, az administratív problémákról, hanem tényleges, komoly környezetvédelmi kockázatok merülnek fel. Nem szeretném megismételni mindazt, amit már hallottunk de fel szeretném hívni a figyelmet egy jelentős környezetvédelmi problémára, és erről azt gondolom, hogy ez a legnagyobb. Ez pedig a higany um, jelenléte az Adriai tengerészeki részén. Több évszázadon keresztül volt itt jelen a higany, hiszen uh, a közelben bányák találhatóak, Ami a, az üzem létrehozását illeti, me, megnövekedhet a higany szintje a tengerben, illetve az ekorendszerre nézve is súlyos hatása lehet ennek a folyamatnak. Ami pedig az energiát illeti, az energiállátás biztonságát, azt gondolom, hogy most vannak új tények a déli áramlatvezeték projekt még folyamatban van, jelentős lépések várhatóak. A Nabucco is folyamatban van. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez a kétse folyósított gázterminál nem minősül már prioritást élvező projektnek az Európai Unióban. Végezetül pedig el szeretném mondani, hogy jelentős kockázat merül fel. Szlovénia kapcsán is Szlovénia jogi panaszt csak azután nyújthat be, miután elkezdték az építkezést, miután befektető elkezdte két gázterminál építését. Szlovéniának meg kell várni a végső engedélyezést, mint azt hallhattuk, annak érdekében, hogy jogi panasztal élhessen. Én az Európai Bizottságot arra szeretném kérni, hogy próbálja meg ezt megakadályozni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalását. Ami a projektet illeti, azok, akik nincsenek tisztában mindezzel, 2008-ban valami nagyon hasonlóról folytattunk már vitát az északi vezeték kapcsán. Most eh, kisebb mértékben hasonló problémáról van szó, tehát egy északi áramlat jellegű gázvezetékről van szó, csak ez éppen ez a tengerben található. Itt a határokon átnyúló dimenzió kérdése is felmerül, ezt eh, nem oldották meg, és a bizottság eh, javaslat óta sem eh, oldotta ezt meg eh, a KHV-re vonatkozóan. A projekt nem csak Olaszországot érinti, elnézést, hogy ezt mondom, de Olaszország nem tudja ráerőltetni ezt a projektet másokra. Szlovénia, eh, illetve Szlovéniára, illetve Horvátországra. Ami pedig a nemzetközi jogot illeti, itt Triestet is figyelembe kell venni. Egyértelmű az, hogy a bizottságnak meg kell említenie azt, hogy sem kávét, sem eskávét nem lehet elindítani anélkül, hogy ezeket a jogi problémákat előzetesen meg ne oldották volna, hiszen hogyan lehet KHV-t ráerőltetni egy olyan testületre, egy olyan egységre, amelyet nem ismernek el nemzetközi szervezetként. A Nord Stream kapcsán ez önkéntes volt, minden egyes tagország, amely közvetlen vagy közvetlen módon, közvetett módon ebbe bekapcsolódott, maga döntetett arról, hogy jogi szempontból elfogadja-e a KHV-t. A bizottság nem mondta el nekünk korábban azt, hogy KH. HV-t nem lehet készíteni, illetve ezt jogosan, jogérvényűnek elfogadni, mielőtt ezt minden érintett tagország elnök fogadta volna, Szlovéniát is beleértve. Ha belegondolunk a projekt bonyolultságába, jogi szempontból is, környezetvédelmi szempontból is, akkor nagyon fontos az SKV-t is figyelembe venni, illetve az integrált megközelítést hiszen itt több mint KHV-ról vagy SKV-ről van szó. Éppen ezért előzetesen kell tisztázni ezeket a kérdéseket. A bizottság igenis tehet dolgokat, megtervezheti egy ilyen bonyolult projektnek a kereteit, annak érdekében, hogy ezt mindenki el tudja fogadni, és elkezdődhessen a megvalósulás. Ha ez nincs így, akkor a bizottság nem tud segíteni az előkészítésben sem, nem hangzik el semmi a biztonsági problémával kapcsolatban. Ki fog gondoskodni arról, hogy a terrorista merénylete kockázata nem erüljen fel az ilyen projektek esetében? milyen speciális egység veszi ezt kezébe, az olasz, vagy a szlovén rész, vagy az Európai Unió, vagy valaki más. Tehát itt egy üres térben mozgunk. A Nord Stream esetében és tisztázni kell azt, hogy ki kap majd engedélyt arra, hogy ezekbe a térségekbe behatoljon. Tehát itt technokai, katonai eszközöket is tisztázni kell a probléma megoldása érdekében. Tehát kockázati elemzést kell készíteni, olyan esetben, ha például bekövetkezik a katasztrófa, ugyanúgy, mint annak idején a mexikói jövőben. Egy adott katasztrófa bekövetkezése esetén ki veszi kezébe ezt az ügyet. És egyetlen sort sem olvashattunk a jogi garanciákról, illetve az ellentételezésről olyan esetben, hogyha a katasztrófa bekövetkezik. Például ennek az adott cégnek vagy befektetőnek megvan-e a képessége arra, hogy a jogi és pénzügyi kompenzációt megoldja olyan esetben, ha bekövetkezik a katasztrófa. Egyetlen szó sem szól mindenről. Szerencsére vagy sem, azt majd meglátjuk, a környezetvédelmi biztos szlovén Remélem, hogy ezzel az új ügyel Potocsnik úr végre el fogja fogadni majd azt, hogy határokon átnyúló környezetvédelmi problémáknál az Európai Bizottságnak jogira kötelező érvényű szava kell, hogy legyen, hiszen ha ez nem így van, akkor nem tudunk megfelelően fellépni, nyomást, hatást gyakorolni. és csak a gazdasági érdekek kérvényesülnek a közösségek érdekei ellen, a tagország érdekek ellen, bizonyos tagországok érdekei ellen. Alapvető az, hogy az Európai Bizottság jogi szempontból legyen felruházva megfelelő eszközökkel, és hogy ezeket a típusú problémákat kezelni tudja. Köszönöm szépen, mondja az elnök. It's going to be open. Uh, I think that's a legal uh, gap here. Azt gondolom, hogy itt egy joghézagról van szó, és ez tükrözi az Európai Unió integrálását is. Tehát a um, tagországok nem pusztán tagországok, hanem ők az Európai Unió részesei. Tehát a bizottságnak itt minden bizonyal vannak feladatai. Nekem azt mondták, hogy mind a szlovén, mind az olasz kormányt tájékoztassuk a petíció helyzetéről. Mostinári úr Horátország jogi szempontból szintén aláírta és ratifikálta az összes jogi szerződést, amelyre egy tagországnak amúgy szüksége van. Miután egy adott törvényt valaki ratifikált, ugye ebből jogi következmények származnak. Tehát Horvátországnak is bele kell kapcsolódnia a kommunikációba. Horvátország, hogyha ők elfogadják azt, hogy a projektbe bekapcsolódnak, akkor vállalniuk kell a feladataikat. Elnök, tehát ön egyetért azzal, hogyha a levelet küldünk mind a szlovén, mind az olasz, mint a horvát kormánynak, ugye? Jól értettem, tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót. Uh, Mr. Diana, petition number 18. A 18-as petíció témájában Diana úr. Eh, grazie, signora Presidente. Eh, ringraziamo l'onorevole. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy elfogadta a petíciót, és hogy meg tudjuk ezt együttesen beszélni. A problémánk az, hogy a gázszínak, az Algéria, Szardinia, Itália gázvezetéknek 120 millió eurót szavaztak meg, illetve ítéltek oda, e, és nem értünk azzal egyet, hogy a 663 per 2009-es rendeletet módosították. Nos, el kell azt mondanom, hogy nem tartották be az eljárással kapcsolatos szabályokat, illetve, hogy a bizottság nem megfelelően válaszolt a mi kérdéseinkre azzal kapcsolatban, hogy az európai jogszabályokat betartották-e a gálszival kapcsolatban, a gázvezetékkel kapcsolatban. Szerencsére azonban a gálszi immáron nem tartozik az EU prioritásai közé. Szeretném most azt kiemelni, hogy milyen problémák vannak a gálszival, ezzel a gázvezetékkel. Nos, először is nem fejezték be a projektet. A törvény értelmében, a jogszabály értelmében 2010-ig le kellett volna zárni a projektet, tehát ennek az építését be kellett volna fejezni. A második problémánk a projekt hatása. Sem a környezetni, sem a kulturális, sem a szociogazdasági vagy közgazdasági hatást nem ismerjük. A harmadik probléma, a lakosság, a helyi vállalatok és a helyi területek kell területeket egyáltalán nem vonták be a folyamatba. Negyedik dolog, kiszámíthatatlanok a határidők. Ötödik probléma, az egész projekttel kapcsolatban nem túlságosan nagy a bizalom, nem világos az, hogy mennyire partnerek a tagállamok, illetve az algériai partner. Egyébként pedig az európai energetikai stratégiával nem kompatibilis ez a projekt, és nincsen semmiféle kísérő keret terv Olaszországban. Kezdjük talán a probléma kifejtését azzal, hogy nem készült el a projekt. De hogyan is készülhet el egy gázvezeték úgy, hogy nincs meg a gáz, nincs meg a földgáz. Algériának egyáltalán nincs olyan szándéka, hogy a jelenlegi feltételek és árak mellett gázt adjon el Európának. Tehát hiányzik az az alapanyag, amit lehetne, a gázvezet, amit a gázvezetékbe vezetnének az Egyébként, hadd mondjam el azt, hogy a gázival kapcsolatban készült egy oknyomozó film, Écran de Fumé a címe, hogyha kíváncsi, akkor kérem, hogy nézzék meg, nagyon érdekes dolgokat hallhatunk, például az algír, az algír közgazdászokról. nézzük most talán a környezetvédelmi aspektusokat. Az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy a gázin megkapta a környezetvédelmi engedélyt, mert sikeres volt a környezetvédelmi hatásvizsgálat. Mi erről nem tudunk. Reméljük, hogy, reméljük, hogy ez a gázvezeték végül úgyse fog megvalósulni, ilyen szempontból ez érdektelem. Egyébként pedig a KHV-ban 112 olyan kitétel van, amelyből egy sem, valós, amelyből egy sem valósult meg. Egyébként pedig az ö, olasz hatóságok sosem kérték el, kérték meg az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét. A KHV-ben olvashatjuk azt, hogy negatív hatása lehet a gázi gázvezetéknek a védett élőhelyekre. A Pozidónia óceánikára lehet például káros hatással ez. Az olasz környezetvédelmi minisztérium csak nagyon kis mértékben módosította a gázvezeték tervezett útvonalát, elfelejtették, hogy a Pinna Nobilis legnagyobb koncentráció előfordulási területén is áthalad ez a gázvezeték. Aztán ott vannak a vízkészletre vonatkozó, vízkészletet érintető, érintő problémák, például az olbiai nyomás átalakítónak a léte is megkérdőjelezhető, a helybéliek semmilyen egyeztetési folyamatban nem vettek részt. különböző bányászati területeken is áthaladna ez, illetve a cetfélék egyik kedvelt tartózkodási helyén. Mi a helyzet a tengeri régészeti kutatásokkal, illetve a kulturális kincsekkel? A gázvezetéket, illetve egy gázterminált olyan helyen hoznának létre, ahol még komoly régészeti kutatások váratnak magukra. Nem is beszélve arról, hogy a borászatra, az agriturizmusra milyen hatással lenne ez a projekt. És még egyszer utalnék az Écran de Fumé című dokumentumfilmre. Azt se felejtsük el, hogy ez a gázvezeték egyáltalán nem járul hozzá, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük, és ez teljes mértékben ellentmond a 2020-as EU-s célkitűzéseknek. Kérdésem tehát, hogy hogyan is valósulhatna meg egy ilyen gázvezeték? Maguk a partnerek sem hisznek abban, hogy megvalósulhat ez a projekt. Az európai jogszabályok értelmében 2010 végéig alá kellett volna írni a finanszírozásról szóló szerződést, ez nem történt meg. Arról nem is beszélve, hogy az érintett lakossággal nem az érintett lakosságot nem kérdezték meg. Ez az Orkuszi Egyezmény nem teljesítése, illetve a nemzetközi és tagállami jogszabályok sárba tiprása. Beszéljünk most a határidőkről. Egyáltalán nem világos, hogy mikor lesz egyáltalán kész ez a projekt. 2009-től el kellett volna indulni a gázszolgáltatásnak. Nincsenek regionális vagy nemzeti programozási dokumentumok, nincsenek, nincsen például köz, költséghatékonyság elemzés. Ez mind hiányzik. A gázszín az egyik legrégebbi európai szigeten mennek keresztül, Szardinián, Szardiniában nagyon jelentős az erdőkincs, nagyon sok a természetvédelmi terület, a régészeti terület, fontos az agriturizmus, nagyon sok, nagyon komoly mezőgazdasági tevékenységről van szó. Mindenképpen lenne tehát területi hatása. Nincsenek meg a régészeti és vízkészletre vonatkozó kockázati, kártyák, kockázati térképek, és el kell azt mondanom, hogy a két érintett cég, a Sonatrach és az ENI vezetők jelenleg vizsgálja a milánói ügyészség, és folytonosan elmozdítják a két cég vezetőit, mert nemzetközi korrupcióval vádolják őket. Nem is beszélve az algéri, legutóbbi algériai terrorista cselekedetekről. Azt gondolom, hogy ilyenkor egy válság közepette mindenképpen el kell kerülni az értelmetlen nagy beruházásokat. Ezt Winfried Wolf, híres német közgazdás is elmondta. Elkerülendő a gászi, mert nem felel meg az európai jogszabályoknak, nem készült el, nem felel, negatív, negatív környezeti hatásai vannak, az európai stratégiákkal nem összeegyeztethető, nem egyeztettek a lakossággal, nem világos a projekt finanszírozása, illetve nem lehet megbízni a partnerekben. Tisztelt képviselők, azt hiszem, hogy meglehetősen jól illusztráltam, hogy mindenképpen el kell vetni azt a döntést, hogy finanszírozzuk a gálszit. Nagyon komoly jogsértésekről van tehát szó a mi, egyez, a mi szervezetünk mindent megtesz azért, hogy nemzeti, európai és nemzetközi porondon megtámadjuk ezt a döntést, és azt hiszem ezzel az, EU, az európai polgárok, illetve helyi polgárok érdekeit szolgáljuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig szeretném megadni a bizottságnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok a válaszadásra. Fontos felhívni a figyelmet a környezetre. Ez a projekt olyan projektek közé helyezkedik, amelyeket új gazdaságélénkítési programok keretében fogadtak be. Az Európai Parlament, illetve a bizot, az Európai Tanács fogadta el ezeket, tehát a gazdaság és pénzügyi válság áll a projektek hátterében 2009 és 2010, illetve a gázválság Az Európai Unióban a gázellátással kapcsolatos problémák és itt helyezkednek el. Tehát fontos az infrastruktúra megemlítése az elektromos áramlító a gáz számára, ezeket a projekteket az európai politikák közötti fontosság szempontjából jelölték ki az európai belső piac megvalósítása, ami az energiapiacot illeti. Itt a GALSI projektről van szó, az Algériából érkező gáz szállítja ez a csővezeték Szardinián keresztül Olaszországba, illetve Korziken keresztül Franciaországba, és itt Korzika ellátása is felmerül. A bizottság úgy érzi, hogy ez a projekt nagyon fontos a gázellátás szempontjából, hiszen egy új gázszállítási útvonalat jelöl ki Algériából Olaszország felé, és ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy más országokat is el lehessen látni, például Európa északi, illetve e, keleti részén, Olaszországtól északra, illetve keletre e, talált országokban. Egy olyan projektről van szó, amely a gázellátást teszi biztosítja Olaszország felé. A Sonatrak, egy olasz konzorciáp, az Edison és az Enen és a szardíniai kormányzat is részét képezi ennek. Hát, ha visszatérünk az európai politikákra, akkor ezt a projektet mindig is stratégiai jelentőségű projektnek tekintettük, hiszen a, a transeurópai hálózatok szempontjából meghatározó, illetve európai érdekű projektről van szó, és ezek lettek volna a legfontosabb prioritások. Ami a projekt megvalósítását illeti, jelenleg kidolgozás alatt van a projekt, megkapta a környezetvédelmi engedélyt, mégpedig 2011-ben. Vannak ellentmondások, és Olaszországnak meg kell magyarázni a bizottság felé azt, hogy ezek a környezetvédelmi elemek milyen szempontból érvényesülnek a projekt kialakítása során, illetve be kell tudni bizonyítaniuk azt, hogy megvédték a projektépítése során az adott területeket, ami az adminisztratív engedélyeket eh, illeti. Ezek is folyamatban vannak. Végső szakaszba érkeztek, várjuk az adminisztratív eh, engedélyt, a végső adminisztratív engedélyt annak érdekében, hogy a 13. első harmadában elkezdődhessen a megvalósítás. Voltak előkészítési lépések, ami a csővezetékeket illetni, hiszen sok időre van szükség, amíg a megrendelt csővezetékek megérkeznek, ez egy bonyolult technikai aspektus, tehát nagyon sok munkálatot elő kell készíteni, mielőtt ez a projekt megvalósulhat. A befektetési döntés még mindig nem született meg. Ez a nagy infrastruktúrális projektek esetében szokványos, ahol több tagország is bekapcsolódik, illetve több befektető, több érintett. Nagyon jelentős összegekről van szó, hiszen egy több mint egy milliárd euró valósul majd meg. A különböző érintetteknek időre van szükségük, nem döntenek a befektetőről egészen addig, amíg nincsen meg a befektetési engedély, ami magát a támogatást életi. Az alapokat felhasználták, tehát a finanszírozási támogatás csak akkor érkezik meg a kedvezményezettekhez teljes mértékben, hogyha az összes szempont teljesül, például bizonyos fajok védelme, egyéb környezetvédelmi előírások, tehát a pénz csak akkor kapja meg a kedvezményezett, hogyha a projekt megvalósítója be tudja bizonyítani azt, hogy ezek a befektetések ténylegesen megvalósultak. Nagyon szépen köszönjük. de hát várjuk az információkat arra vonatkozóan, hogy mik lesznek a következmények. Meghallgattuk a bizottság véleményét. Úgy tűnik, hogy a környezeti szempontokon túl más, például a régészeti szempontok is rendkívül fontos szerepet játszanak itt, ezekkel is foglalkozni kell, mielőtt folytatnánk. Ha senkinek nincs fenntartás, akkor nyitva hagynánk ezt a petíciót. Tehát, mint ahogyan mondtam, nagy érdeklődéssel várjuk, lélegzet visszafolytva várjuk, hogy tisztázódjon a pénzügyi helyzet. Várjuk tehát, hogy milyen eredményre jutnak a különböző tanulmányok, vizsgálatok, hogy ne kerüljön sor olyan mértékű rombolásra, mint ahogyan az Diana úr felvázolta. Senkinek nincs mondani a valója, megyünk tovább. A következő petíció Írországra vonatkozik, hasonló témakörben. Egyébként cseppfolyós gázterminálról van szó, és meg Eliget itt van, aki bemutatja a petíciót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy itt felszólaljak ma. Két fő dolog aggaszt bennünket a Shannon LNG, tehát cseppfolyós gázprojekt kapcsán. Egyrészt nem készült SKV, tehát stratégiai környezetvédelmi vizsgálat, és nem sikerült tengeri kockázatértékelést sem készíteni. Először is, ami az SKV hiányát illeti, az eskevérenyev 1-es és 3-as cikke világosan megköveteli, hogy környezeti vizsgálat, hatásvizsgálat készüljön olyan tervek esetében, amelyek valószínűleg szignifikánsan befolyásolják a környezetet, illetve olyan projektek esetében, mint amilyen az LNG terminál projekt. A Shannon LNG projektet 2006-ban jelentették be az ír parlament előtt. A Shannon LNG cég körülbelül fél millió eurót szánt a földterület megvásárlására, tehát bármilyen semleges megfigyelő is valószínűnek értékelte volna a projektet, annak megvalósulását, ugyanakkor azonban maga a keret, amely a projekt létrejöttét lehetővé teszi, nem létezett mindaddig, míg az adott területet mezőgazdasági felhasználásúról, ipari felhasználásúra nem értékelték át. Így tehát megkerülhető volt gyakorlatilag az SKV elkészítés, amely problematikus is időt igénylő lett volna. Ezért kérném, hogy értelmezzék a valószínű szót, valamint a beruházási engedély keretének meghatározását is, és döntsék el önök, hogy milyen kritériumok teljesültek, és melyek nem, tehát szükség lett volna SKV-re, avagy sem. Szerencsére sikerült elkészülnie egy SKV tervezetnek, mivel az Európai Unió figyelemmel kísérte a folyamatot, ugyanakkor azonban már megkapta a tervezési engedélyt a projekt, ezért nagyon korlátozott ez az SKV terv. A Shannon folyó torkolatának egy nagy része sajnos nem tartozik bele ebbe az SKV tervbe. A második fontos kérdés a tengeri kockázat értékelés hiánya. Az ír hatóság a bizottságnak úgy nyilatkozott, hogy az ír egészségügyi és biztonsági hatóságot megfelelően tájékoztatták a projekt tengeri kockázatairól és szempontjairól, ugyanakkor ez azonban félrevezető, hiszen ez a tájékoztatás nem tért ki arra a kockázatra, amelyet az LNG projekthez kapcsolódó hajók forgalma jelent az LNG terminál területén kívül. E, és már benyújtottam az ezzel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó dokumentumokat, hogy azokat is értékeljék. Emellett a petíciós szakbizottság egyébként már kezelt egy hasonló ügyet Velszre vonatkozóan, és 2011-ben arra megállapításra jutott, hogy ebben az esetben kellett volna tengeri kockázatértékelést végrehajtani a hatályos Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően. Emellett Azonban a Shannon LNG projekt esetében még csak meg sem kezdték az építkezést, eltérően a szóban forgó Velszi projektől, tehát az idő mindenképpen nekünk dolgozik. Egy tengeri felmérés nélkül nem tudhatjuk, hogy a projekt által generált forgalom milyen hatással lehet környezeti szempontból, és milyen kumulatív hatásai lehetnek a Shannon torkolatára. Adott esetben a Shannon torkolata nem tudja majd elérni a teljes potenciálját sem. Emellett az illetékes ír hatóság világosan kimondja azt is, illetve nyilatkozata kimondja azt is, hogy a területen építendő esetleges más projektek terminálokra milyen kihatással lehet az egész. Úgy gondoljuk, hogy az ír hatóságoknak nem szabad semmibe venniük az Európai Uniós jogszabályok betűjét és szellemét, és ezért kérem, hogy hagyják nyitva az általam benyújtott petíciót, és értékeljék a további információkat, amelyeket benyújtottam önöknek e-mailben. Úgy érezzük, hogy joghézag áll fenn abban, ahogyan a e, KHV, illetve SKV jogszabályokat e, átültették az ér nemzeti jogszabályokba, és úgy gondoljuk, hogy az LNG e, terminálokra vonatkozó projektekben nem érvényesülnek megfelelően ezek a jogszabályok. Köszönöm. Köszönjük szépen a bizottság részéről. asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy a petíció benyújtója bemutatta a petíciót. Ez a petíció már nagyon régóta nyikott, öt közleményt küldtünk már el a Petinek, ami a KHV, SKV irányelveket illeti, az e, élőhely irányelvet, illetve más irányelveket is. Ezekre kitértünk, illetve megvizsgáltuk ezt a petíciót, és egy kísérleti e, nyomozást kellett megnyitnunk az írhatóságokkal, illetve kitértünk azokra a szempontokra, amelyeket a petícióban nyújtó is említett, a szabálysértési eljárást is elindítottuk az SKV irányelv kapcsán. Ez egy kapcsolt ügy, nem a petícióból adódik. Ami a petíció benyújtóját, a felvetett két illeti, köszönjük szépen, hogy tegnap már elküldte nekünk a bemutatóját, tehát nincsen SKV a projekt kapcsán, a legtöbb földhasználati tervnél, amelyek a keretet biztosítják a beruházásokhoz, a KHV-knál, kötelesek ilyen tervet készíteni. Viszont az ASKV a a 3.3-as cikke értelműen tagországi kompetenciába tartozik, regionális helyi kompetenciába, illetve az is elkezelhető, hogy nem készítenek teljes SKV-t, hanem egy úgynevezett eskevés screeninget készítenek helyette, illetve megvizsgálják azt, hogy szükség van-e az eskevére vagy sem. Az írhatóságok készítettek egy eskevé screeninget a Kári megye terveire támaszkodva, és negatív következtetésre jutottak, úgy érezték, hogy nincsen szükség a teljes SKV elkészítésére. Ez a screening a küszöbértékhez is kapcsolódik. Utás történik a tízezer lakosra, tehát olyan területeken, ahol tízezeren laknak, nincs szükség teljeskorú SKV-re, tehát itt is negatív volt a végkövetkeztetés. Mit tudunk tenni a jelenlegi helyzetben? A szabálysértés, amelyel Írország foglalkozott az SKV irányelv kapcsán, a következtetés jutott, hogy a küszöbértéket túl magasak voltak, ezeket meg kell változtatni, illetve az SKV irány megvalósításában módosítást eszközöltek, és az írhatóságok elmondták azt, hogy következetesebbek lesznek, a bizottság követi az ügyet, tehát nem egy fekete-fehér helyzetről van szó az SKV screening kapcsán, illetve annak kapcsán, hogy teljes körű SKV-re szükség van-e, vagy nem. Tehát nincsen egyértelmű világos bizonyítéka annak, hogy egyértelmű eskeli renyelsítésre került sor. Azt gondolom, hogy az új jogalkotással ilyen esetekre már nem kerülhet sor. Tehát vagy szükség lesz az SKV screeningre, vagy nem. Ami az a KHV-t illeti az írhatóságoktól arról értesültünk, hogy elkészült ez a terv, és a szevezó irányelv kapcsán is ugyanezt állapítottuk, meg, megnéztük a környezetvédelmi hatás jelentést, illetve a KHV dokumentációt, és kiderült az, Tehát az ilyen hatástanulmánynál meg kell nézni azt, hogy szükség van-e például tengeri hatástanulmányra. Tehát nincsen meg minden információnk arról, hogy ez a hatástanulmány mennyire kiterjedt vagy sem mi azt hallottuk, hogy készült egy hatástanulmány a tengeri hatástanulmány keretében, de ez inkább navigációs hatástanulmány volt, amely azt vizsgálta, hogy a hajók tudnak-e közlekedni, viszont nem voltak tekintettel azokra a kockázatokra, amelyeket ezek a, a hajók képezhetnek. A Milford Haveni esetben az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy hajózási elkerülési útvonalokat használ, Tehát a földhasználati terv keretében elkerülési útvonalakat rajzolnak fel a projektek körül, viszont a vízen magán nem történt semmi Tehát az, hogy a, a hajók el tudják-e kerülni a projektek, vagy sem, nem jelenti ugyanazt a problémafelvetést, mint amikor megvizsgáljuk, hogy még milyen típusú projektek valósulhatnak meg. És a szabályozó hatóságok azt mondták, hogy egyik oldalon sem közelíthetik meg a hajók 500 méternél beljebb ezeket a terminálokat. Tehát, hogyha ezek a hajók már bekerültek a folyó torkolatba, más nem fér ott el. Én azért kértem azt, hogy nézzük meg a tengeri kockázati tanulmányt a torkolatban. Köszönöm szépen, mondja a bizottság képviselője. Obviously, uh, are some elements according to the... Természetesen vannak elemek a tengerészeti hatástanulmány kialakításánál. A kérdés az, hogy technikai testületként lépjene fel a bizottság, amely megvizsgálja a különböző LNG terminálokat, illetve azt, hogy eddig a kockázatok hogyan kerültek felmérésre. Ha összevetjük a velszi dokumentációt, a velszi ügyel kapcsolatos anyagokat az ír anyagokkal, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy itt a tervezőhatóságok mennyire alkalmaztak jó gyakorlatot a kockázatfelmérő szervezetek, illetve ez mennyire igazodik a KHV irányelvhez. Az Egyesült Királyságban elkészültek e, külön térképek, kockázati e, térképek arról, hogy a Shannoni térséget ez hogyan érinti, illetve hogy ez mennyire igazodik a KHV irányelv kritériumaihoz. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és minden bizonyja meg kell majd vizsgáljuk azon érveit illetve az alátámasztó dokumentumokat is. Köszönöm szépen, ennyi lett volna egyelőre a részemről. Thanks very much and thanks. Köszönöm szépen, mondja Murphy képviselő, köszönöm a petíció benyújtójának az elhangzottakat, illetve a bizottság képviselőnek is. Hát ez a petíció egy nagyon sajnálatos új gyakorlat része Írországban, nagy fejlesztők, földgáz cégek olyan helyszínekre helyezik el a termináljaikat, amelyek, ahol a lakosság a helyi lakosság nem túl nagy számú, tehát gyakorlatilag ignorálja őket a fejlesztő, és a kormány mm, nem igazán képviseli az ő érdekeiket, és ugye tízezer főben, tízezer lakosban van megszabva a stratégiai hatástanulmány lefolytatása. Nem tudom, hogy ez jó hatás ez. Nyugat-Írországban már volt erre példa, de hallottuk Hallottunk egy másik töltsértorkolat esetéről is. Tehát a helyi lakosság problémáira nem nagyon figyelnek oda, a, a, a szobaforgó irányelveket nem mindig vizsgálják meg. Tehát mit is mond most a bizottság? Azt hallottuk, hogy ez már most nem következne be, mert lenne egy igazi stratégiai környezetvédelmi hatásvizsgálat. Hát ez egy feltételes érv. Az Írország valóban átvizsgált, nyilvánvalóan átvett európai irányelveket, de ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó lakosságot jelen esetben lehetne károsítani. A tengeri kockázat elemzés fele vagy negyede nem elégséges egy cseppfolyós gázterminálnak számos folyamánya is van, nem csak a, nem csak a parton, hanem a vízben, a tengeren, a folyóban is. Azt kérném, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és a következő szeptemberi ír látogatás alkalmával látogassunk el a helyszíre is, és ez azt hiszem a képviselőknek is segít, akik Írországban fognak majd kampányolni. Előköszönöm szépen. Bostináról úr is szót kért. Nos, a délelőtt a KHV irányú módosításairól beszéltünk. És aztán három esetben is ékes lát, bizonyítékát láthatjuk annak, hogy mennyire fontos, hogy a KHV-t megfelelően végrehajtsuk, hogy e, ehhez hasonló problémákat elkerüljük. Nézzük meg most a petíció tartalmát. Van precedensünk. A Bedford Heaveny eset jó volt-e az ottani döntés. Nos, a KHV a KHV irányelv nagyon sok kérdőjelet vett fel, lehet, hogy az egyik helyszínen, egyik esetben ez megfelelő, máshol pedig nem. Jó lenne, hogyha olyan lenne a KHV irányelv, amely mindenhol azonos módon vedhető be. Második mondandóm, Második mondandom, nyilván valahogy nyitva kell tartani a petíciót. Arra kérem a bizottságot, hogy még elővizgyázatosabb legyen. Láthatjuk a petíció tartalmában, hogy a Kajmán szigetek a, a illetősége, tehát a Kajmán szigetekről származnak, ezzel alapvetően nincs probléma, viszont az a gond, hogy a felelősségük valós-e vagy sem. Ha például tragédia következik be, akkor honnan tudjuk biztosan, hogy valaki állja majd a költségeket, illetve a károkat enyhíteni fogja. Én nem tudok nagyon sokat az adóparadicsomokról, de általában akik oda ilyen adóparadicsomokban szabják meg a székhelyüket, egy-két év múlva eltűnnek, és nem fognak válaszolni semmilyen levélre, akkor sem, hogyha az Európai Parlament elnöke vagy bizottság, az Európai Bizottság elnöke írja ezeket alá. Ez szokott lenni a helyzet. Ha tehát valamiféle természeti katasztrófa vagy egyéb tragédia következik, akkor valakinek fizetnie kell. Az alapelvük az, hogy a szennyező fizet. Az én jelentésemben, amely a kohéziós alapokról szól, továbbfejlesztettem ezt az elvet, megfelelően kell használni tehát a szennyező fizetelvet, nem az EU-nak kell állni ilyen katasztrófa vagy szennyezés költségeit. A bizottságnak tehát ki kell állni ezen alapelv mellett. Pénzügyi garanciákat kell számon kérnie, illetve a felelősség problémájára is oda kell figyelnie. Nem vagyok benne, annyi, nem vagyok benne biztos, hogy baj esetén megbízható ez a befektető. Nem a mexikói öbörről van szó, nem az USA kontra BP esetről. Tudjuk, hogy mennyit kellett fizetni a BP-nek, mint kárenyhítés. Hogyha itt lenne probléma, ki fizetne? És nem csak a tagállamok feladata az, hogy meggyőződjenek ezen dolgokról, az Európai Bizottságé is hogyha a szerződés őre valójában a bizottság, akkor ezen elvekre is oda kell figyelni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Bosszinár úr. Azt hiszem, hogy igen, bölcsen zárjuk le így a vitát. Már csak nagyon kevesen maradtak ki itt a képviselők közül. A mai petíciók javaslatokat el lehetne majdnem mind küldeni az ENVI szakbizottságnak. Lehet, hogy úgy érzik, hogy mi elfelejtettünk dolgokat. Megfelel ez így önöknek? Egyetértek ezzel. Azzal a feltétellel, ha odafigyelünk arra, hogy válasz is érkezzen belátható határidőn belül az ENV-től. Engem érdekel az MV véleménye, de nem fél év múlva van szükségünk az ő véleményükre. Tehát kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot a bizottsági elnökök egymás között. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm a petíció benyújtóinak jelenlétét, illetve a bizottság képviselőinek munkáját is lezárom az ülést.